Bon, mes chers collègues, s'il vous plaît. Kedves kollégák, kezdjük meg az ülést. D'abord, euh, avant de... Még mielőtt megkezdenénk a munkát, megvárom, hogy Ródűszt asszony is leüljön. Tehát még mielőtt elkezdem a mai ülést, na, hogy is járjunk el? Először azt fogom kérni, hogy fogadjuk el a jegyzőkönyveket, az április 24-e, 25-e jegyzőkönyvekre gondolom, bár kinek van-e megjegyzése ezzel kapcsolatban. Úgy látom, hogy nincsen. akkor ez elfogadottnak tekintem. És jön Ulrike. Az északi tengeri jelentés következik. És szeretném köszönteni itt a teremben Jorg Aeré urat, aki a Thai Uniontól érkezett hozzánk, és Szilván Küpernié is itt van velünk, illetve Andró Berman, a fish től Mindenkit köszöntünk, és örülünk, hogy itt vannak. Úrike. Még mielőtt szavaznánk, meg fogjuk hallgatni Úrikét és a bizot is. A több éves tervezet az északi tengeri, a tengerfenéki halállományra vonatkozólag, illetve a halászati többéves terv a téma. Akkor ezzel most a módosításokat fogjuk megtárgyalni, és rögtön meg is adom a szót, hogyha ő is egyetért ezzel. Ulrike, csak nyugodtan, csak nyugodtan. Ulrike Rodüszt kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, április közepe óta a 256 módosító indítvány rendelkezésre áll, ezeket ugye a kollégák nyújtották be. Nagyon örültem annak, hogy a jelentésem fő kérdése nagyon jól visszatükröződik a módosító indítványokban is. Ez egyik fontos kérdés a harmadik országunkhoz fűződő viszony és a legjobb tudományos szakvélemény fogalma. Ezen téma blokkok köré építve már nagy előrelépést tudtunk tenni. Az elmékelődők többsége támogatja azt a megközelítést, hogy zárjuk le a balti tengeri tervet, még mielőtt harmadik országokkal megállapodások hatályba lépnének. A kompromisszumok szolidok, és meg lesz a többség. A legjobb tudományos szakvélemény kapcsán a május 18-i találkozón az árnyék előadókkal és a jogi szolgálat segítségével benyújtottam egy javaslatot. Van Dálen és Kizeke kollégák fenntartással éltek, hogy elég jogbiztonságot nyújt-e ez a tudományos szakvélemény. Itt az árnyék előadók és a bizottság véleménye is természetesen nagyon érdekel ezzel az új definíció tervezettel kapcsolatban. Azután a rugalmasság, az érték, tartományok, fontos, két fontos témát jelentettek, e, ezekkel kapcsolatban is nyújtottak be módosítókat. Többen az én hálásfoglalásomat követik, hogy tartsuk meg a bizottság javaslatát, és az értéktartományok területén az egyes mellékletben a fix számok helyett az szerepeljen, hogy folyamatosan hozzá kell igazítani az értéktartományt az aktuális tudományos szakvélemény ajánláshoz. A B oszlopból az egyes mellékletbe került az MSY, a maximális fenntartató hozam. A tanácsi kompromisszum csak két fajtát akar az egyes csoportba, és az úgynevezett járulékos fogásokkal kapcsolatban. Ez utóbbi kapcsán érdekelne, hogy a bizottság mit gondol a 117-es, 118-as és a 122-es módosító indítványokról, amelyeket a tanácsi kompromisszumból vettünk át. Azt jelenti -e ez, hogy minden nem explicit módon megnevezett fajtát csak akkor fedünk le, hogyha a járulékos fogást is együtt figyelembe vehetjük az adott fajtával. Június 7-én a következő árnyék előadói találkozón még intenzíven fogunk foglalkozni ezekkel a témákkal. Következő fontos kérdés az ellenőrzés és a e, hobbi halászat e, figyelembevételem, ezt is megvitattuk az árnyék előadókkal. Az ellenőrzések kapcsán hasonló a helyzet, mint a rugalmasság és a különböző fajta kategóriák kapcsán. Vannak olyan kollégák, akik legszívesebben kitörölnék az egész ellenőrzésre vonatkozó részt. A szabadidős vagy hobbi horgászat kapcsán még a bizottsági javaslat támogatásánál tartunk. A javaslat lehetővé tenni a tagállamok számára, hogy célzott intézkedéseket hozzanak, és a figyelembe kell venni a fogási lehetőségeket, illetve amikor meghatározzuk a fogási lehetőségeket, akkor a szabadidős halászat vagy horgászat eredményeit, számait is figyelembe kell venni. Mindenképpen fontos, hogy nagyobb áttekintést kapjunk arról, hogy a az ilyen hobbi halászat eh, hogyan befolyásolja az állományok eh, állapotát, és eh, hogy esetleg szükség van-e beavatkozásra. A következő árnyékelődő ülésen a néppárt és az ECR még elég visszafogottan nyilatkoztak, és eddig még nem született megegyezés. A bizottságot meghívtuk a június 7-i ülésre, éppen azért, hogy egyeztessünk ezzel a kérdéssel kapcsolatban, mert eh, engem is nyilván a jelenlévő kollégákat már ma is nagyon érdekelne, hogy mi erről a kérdésről a bizottság véleménye. Még egyszer köszönöm a kollégáknak a módosító indítványokat és a konstruktív együttműködést. Biztos vagyok abban, hogy ezt a jelentést nagyon jól eh, le tudjuk majd zárni. Okay. Köszönöm, Úrike. Akkor rögtön meg is adom a szót az jelentéstevőnek, Jens kezdi meg. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm Ródoszt asszonynak, az előadónknak is az eddig elvégzett munkát. Természetesen a többi árnyék előadónak is köszönöm a munkát, ahogyan hallottuk, eddig két találkozónk volt, nagyon konstruktív légkörben. A 256 módosító indítvány mellett még Ródosz asszony is benyújtott 65 módosítót, úgyhogy összesen 321 módosító indítványjal kell foglalkoznunk. A néppártnál a prioritások nem változtak eddig, az előző ülésen is beszámoltam erről. Rugalmasságra van szükség az értéktartományok kiigazításával kapcsolatban is. Lehetőleg ne építsünk újabb bürokratikus akadályokat, és a nép párt eh, álláspontja továbbra is az, hogy az ökológiai mellett eh, szocioökonomiai eh, szempontokat, társadalmi, gazdasági szempontokat is figyelembe kell venni nem menjünk messzebbre, mint a balti tengeri terv. a Rodosz asszony is említette, harmadik országok kérdése, illetve a legjobb tudományos szakvélemény definíciója kapcsán nincs problémánk, Norvégiát és más országokat is bevonhatjuk az együttműködésbe, hogy a legjobb rendelkezésre álló tudományos szakvélemény alapján definíciójátról még tovább eh, egyeztethetünk. Még egy kérdés, ami kicsit ellentmondásos, eh, mert eh, különböző véleményeket hallottunk, az az, hogy az északi tengeri tervbe bevonjuk-e a szabadidős horgászatot. A balti tengeri terv esetében ez nem volt így, és a bizottság sem javasolta ezt. Most néhány kollega ezt szeretné, ezt kéri. A jogalap valójában kérdéses, nincs jogbiztonság, az alaprendeletben sincs erre való közvetlen hivatkozás. Hogy a szubszidiaritás elvével mennyire van ez összhangban, illetve Hát, mint Németországban részben már most is gyakorlat, ugye ez részben azért tagállami hatáskör. Tehát mondtam, vitatott ez a kérdés, a bizottság nem készített hatástanulmányt arról, hogy milyen mértékben kell figyelembe venni a szabadidős vászatot. A kérdés az, hogy a bizottság majd milyen álláspontot alakít ki, és ha megszületik a vélemény, akkor vannak, van elég adat, ami e, alátámasztja ezt a megközelítést. E, továbbiakban is olyan konstruktívan fogunk együttműködni, mint eddig, és köszönöm a figyelmüket. Ellen Clark. Köszönöm. Ellen Clark majd a bizottság nevében nem sokára választad. Péter kapja meg a szót. Van Dalen. Eh, ja, voorzitter, dank in de eerste plaats. Köszönöm szépen, elnök úr és köszönöm Rodoszt asszony erőfeszítéseit. Nagyon komolyan és nagyon jól vezette le az egyeztetéseket a jelentés tervezettel és a módosítókkal kapcsolatban. Két dologgal szeretnek foglalkozni. Az egyik a csoportokba történő beosztás, a tanács állás pontja alapján, és ezt én támogatom, legyen két csoport, ez a legegyszerűbb, és akkor ez az összes fogás mintegy 90%-át lefedi. Ez áttekintő így a halászok számára is a mindennapi munkájuk során, ezért én ezt kérném, hogy támogassuk. Ezzel tulajdonképpen mindenképpen, és ami a choke species illeti az elfolytó fajokat, ott is tudom támogatni, amit a bizottság javasol. És az előadó azt mondta, hogy itt még van mozgástere. Ami a szabadidős halászatot illeti, ez a harmadik kérdés. Itt a parlamentben tulajdonképpen két irányvonalunk van. Egyrészt politikai döntéseket hozunk, politikai nyilatkozatokat hozunk, meg próbál, tehát az a politika az a munkánk egyik része, de a munkánk másik része az, hogy mi társjogalkotók vagyunk. És akkor most hirtelen egyszer csak az égből alá hullva akarjuk a szabadidős halászatot belevenni a jogszabályba, ezt, ezt határozottan ellenzem. Hogyha most egy ennyire fontos kérdést így rendeznénk el, ezt én határozottan ellenzem. Persze lehet eh, felkérni a bizottságot arra, hogy készítsen egy eh, hatástanulmányt arról, hogy ezzel a szabadidős halászattal kapcsolatban mi is a helyzet, milyen problémák vannak, hogyan lehetne ezeket kezelni, de az, hogy most kezdetől fogva a jogalkotásba erre is kitérjünk, azt, azt ellenzem, hogy ezt a rekreációs halászatot itt ebben a jogszabályban szabályozzuk, ezt ellenzem. Társjogalkotóként ezt határozottan így kellene képviselnünk. Linia, Thank Köszönöm szépen, és köszönöm az árnyék jelentéstevőknek is a munkáját. Azt gondolom, hogy a legfontosabb kérdéseket már tisztáztuk. Néhány módosítás, amelyekről ugye már történt utalás most, de számunkra azért elmondanám, hogy nagyon fontos az értékek kérdése, és az, hogy az eredeti rendelet intézkedéseit mindenképpen meg kell őrizni ez gondolom nem újdonság senkinek a számára, erre nagyon sokszor utaltam már, és ebben nem is akarok most részletesebben belemenni. A felső határokon nem fogunk túlmenni. Ennek mindenképpen az eredeti rendelettel összhangban kell állnia. Azok után, ahogyan a tanács megállapította a halálományok mértékét az északi tengerben, erre kell tekintettel lenni a hobbi halászat kérdésében is, itt persze állományfüggő is mindez, de azért azt kell, hogy mondjam, hogy a teljes kifogott állományhoz képest elég nagy arányt tesz ki a hobbi halászat bizonyos halfajták esetében. Emellett pedig ugye külön kezeljük a kereskedelmi célú a halászatot. Tehát oda kell figyelni a hobbi halászokra is, de a, világ, de az, a tanács is kimondta már azt, hogy itt további keretekre van szükség a nyugat-balti tengeri tőkehal esetében mindenképpen kell egy plafon megállapítása, és úgy gondoljuk, hogy ez a hatékony kezeléshez elengedhetetlen. Ezt alapvetően ilyen módon tudjuk támogatni. Várom a vitát, és még röviden a delegált jogi aktusok kérdésében fontos kérdésről van szó. A releváns érintett tagállamok nem tudnak egyhangú javaslatot tenni a bizottság felé a delegált jogi aktusok tekintetében. Ilyen esetben a bizottságnak kellene előállni egy javaslattal. Mi úgy gondoljuk, hogy ez így lenne helyes, és ezzel kapcsolatban egy módosítást is megfogalmaztunk. Köszönöm. Köszönöm, Linea. Damátó asszony. Nem? Anni? Voorzitter, dank u wel. Dank ook eh, mevrouw de Rodos. Köszönöm szépen Rodoszt asszonynak is a munkát. Jens Gizekéhez és Van Dálen kollégákhoz csatlakozom. Egy jó tervre van szükség. Sokat egyeztettünk a halászokkal, ők is várják ezt a tervet. Ami a módosításokat illeti, Rodosz asszony javaslata a csoport felosztásra jogilag nem fenntartható, ezt az itt jelenlévő jogászok is alá tudják támasztani hogyha mikor a hal állomány, állapota, állapota jó. Meg kell vizsgálni azt, hogy a technikai intézkedéseknek, illetve a Brexitnek is milyen hatása lesz erre a területre. A halászok, halászat kapcsán az elfolytó fajok jelenségével még többet kellene foglalkoznunk, és nem szabad megengedni azt, hogy a kirakodási kötelezettség alóli kivételek, valamint a visszadobási problémák kapcsán legyenek olyan de minimis kivételek, amik végül azután túl sok kivételt fognak eredményezni. A Halászati Bizottság és a Parlament ezzel a kérdéssel is kell, hogy foglalkozzon. Merci, Annie. Y a-t-il d'autres demandes de parole Köszönöm mások. Akkor én is el fogom mondani a véleményemet. Egész egyszerűen parlamenti képviselői minőségemben. Bennem felmerül egy kérdés, és ezt a bizottsághoz intézem ezt a kérdést. A kezelési tervek, illetve a technikai intézkedések tekintetében. Ez a 280-as módosításomhoz kapcsolódó kérdés. A bizottság talán meg tudja világosítani azt, hogy hogyan tudjuk definiálni a technikai kérdéseket, és ugye az egyes kezelési tervekben szereplő specifikus technikai feltételekre gondolok. Hogyan egyeztethető ez össze a nagy technikai kérdéskörrel? Tehát melyik tekinthető irányadónak, az északi tengerre vonatkozólag egy korlátozottabb megoldást javasoltunk. A bizottság esetleg elmagyarázná-e, hogy a 19-es cikk vajon redundás e a 8-as cikkel ellentmondásban áll-e vagy sem. És egyébként az Európai Bizottságnak milyen szerepe van a teljes regionalizációs folyamatban, a technikai intézkedések, miután nincsenek a tagállamok részéről közös javaslatok, a bizottság kell meghatározza ezeket. De ez önmagában nem elég, és az biztos, hogy nem szabad, hogy a mozgástér csökkenjen akár a jogalkotó számára, akár a bizottság számára. Ezek voltak azok a kérdések, amelyeket fel akartam tenni a bizottság képviselőjének. Vannak-e más megjegyzések? Nincsenek? Akkor meg is adom a szót Clark asszonynak. Ellen Clark következik, aki az összes kérdésre választ fog adni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, elnök úr! Igyekszem. Először is eh, Rodosz asszonynak szeretnék gratulálni, hogy eh, gyorsan halad és konstruktív módon halad a témával az anyaggal, ami az északi tenger témáját illeti. Nagyon sok módosító érkezett, ez inkább kihangsúlyoz az, hogy mennyire ö, érdeklődést kiváltó témáról van szó, és ezek hozzásegítenek ahhoz, hogy javítsuk, javítsák a bizottság javaslatát. Nagyon szívesen befogadunk módosítókat, amelyek a javaslatunkat Eh, közelebb viszik eh, a balti tenger tervhez, annak érdekében, hogy nagyobb koherencia legyen a tervben, és eh, tehát üdvözlöm az ilyen jellegű módosítókat. Például ami az RMD ollókat, hogy milyen módon lehet ezeket felhasználni, ugyanolyan legyen, mint az északi tenger, az, vagy az északi tengerben. Nem fogok részletesen megvitatni a módosítókat, ugyanakkor nagyon szívesen segítünk technikai kérdések tisztázásában. Lesz erre vonatkozóan egy értekezlet, ott a technikai jellegű dolgokat fogunk megbeszélni. Ugyanakkor legyen, lenne egy javaslatom, ami a timingot, illeti az időzítést illeti, látom, hogy nagyon jól haladunk. Szeretném megkérdezni, hogy a nyár előtt elkezdhetnénk-e a három oldalú megbeszéléseket? Reméljük, hogy ezt a, a véleményt ezt hamarosan elfogadja a szakbizottság. Nagyon sokan azt mondják, hogy nem tudunk tovább lépni az Észak-tenger tervel, mert várunk a brexit kapcsolatos eh, fejleményekkel. Szerintünk nem kellene ezt az irányt követni, sőt, ellenkezőleg a mindenkinek az leg, fontosabb érteke, hogy mi hamarabb érkezünk, megérkezünk egy eh, eredményre, ami az északi tengeri kérdést illeti. Nagyon sok kérdés van, amik, eh, amit még eh, tisztázni kell. Például eh, a kirakodás kérdését, ez a többéves terv lehetővé teszi majd, hogy specifikus előírásokat tegyen ebben a, ezen a területen, Bizonyos kérdésekre szeretnék rátérni, amelyek most felvetettek a képviselők a kiegészítő halászat és különböző kategóriáknak a megállapítására vonatkozóan az elképzelés, ahogy mi értjük, a tanács ezt alkalmaz, és a parlament ezt át is vette, a, a, a cél halállományt kellene megkülönböztetni, amelyik a hal a 90 et illeti. Az RMD franciául az a maximális megmaradt mm, maradék. Tehát ezek alapján értek, ért, értelmezzük mi a tanács javaslatát. Mi nyitottak vagyunk erre a javaslatra, ugyanis valóban egyszerűsítést nyújt. Az egyik téma, amelyik a módosítókból kitűnik, az a, a, a szabadidős halászat, horgászat kérdése, el kell magyarázni, hogy valóban a bizottság a javaslatában nem érintette a szabadidős horgászat kérdését, úgy gondolom, hogy a, ezzel a kérdéssel nem foglalkoztak eddig, ugyanis a kihatása nem jelentős. Ugyanakkor, ahogy önök tudják, a bizottság ragaszkodik ahhoz, hogy intézkedéseket foganosítson a legkritikusabb kérdéseket, és a kevésbé érdekes, fontosabb kérdéseket azt inkább tagállami, a tagállamokra bízza. Valószínűleg ugyanerre gondolt, ami az észak-tengeri, északi-tengeri többéves tervet illeti. amennyiben a mennyiség nagyobb lenne a szabadidős horgászatnál, akkor talán rá lehetne hatni, hogy mégis foglalkozzon ezzel a javaslat, oda kell figyelni ugyanakkor nincsenek megbízható adataink a szabadidős horgászatra vonatkozóan, legalábbis nem olyan megbízhatóak, mint ami a kereskedelmi halászatot illeti, ezért oda kell figyelni arra a kérdésre, az ellenőrzés kérdését tisztáz ez az anyag, hogy ki fog ellenőrizni, mik a kötelezettségek, akár egyénik, akár akár kis turisztikai vállalkozások esetén, tehát fel kell mérni, hogy milyen kihatással van a szabadidős horgászat a halálományra. Egyelőre más nincs. Maya Kesner szeretne még szólni tekintettel az ön által föltett kérdésre. Köszönöm szépen, Klárk asszony. Maria, szeretne hozzátenni valamit? Igen. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Igen. Kérdés hangzott el, hogy mit gondol a bizottság Radusz asszony új megközelítéséről, azzal az elképzeléssel, hogy nem eh, említi meg az értékeket, az RMD értékeket, inkább magát az elvet jeleníti meg a munkájában. Ezről már vitatkoztunk korábban a háromoldalú megbeszélés keretében, ami a Balti tengert illeti, és ez a kérdés mert talált egy megfelelő egyensúlyt, egy megfelelő választ, amely elfogadható a parlament és a tanács számára. Talán ugyanezt át lehetne venni az északi tengeri többéves tervre vonatkozóan. Több parlamenti képviselő jelezte, hogy miért nem tudjuk átolgozni a balti-tengeri megállapodást annak érdekében, hogy ne kezdjük el előről az egészet az északi tengerre vonatkozóan. Elhangzott egy elég konkrét kérdés, a, a, a 19-es cikket illetően egy technikai kérdésről van szó nagyon meglepődtem, hogy elnök úr fejből ismeri ezt az anyagot. Én magam nem ismerem ezt fejből, nagyon meglepődtem, de ugyanakkor feljegyeztük a kérését, és át fogjuk tekinteni a kolléganőmmel, aki itt van ma, és megválaszoljuk a kérdését a június 7-i technikai értekezlete alatt. Köszönöm szépen, Mája! Meg megrémültem, hogy te nem ismered fejből a 19-es cikket, az az igazság, hogy jó magam sem. Az én munkatársam viszont ismeri, ő szólt, én nem. Tehát örülök, hogy egymáshoz közelülnek, tehát meg tudják beszélni ezt a kérdést. Köszönöm szépen Clark és Maya Kisner válaszait, és átadom a szót Úrikének, ha kívánja, szeretnél hozzászólni még valamit? Hát nem, alapvetően már nincs mondani valóm mára. Köszönöm az információkat. Júniusban tovább folytatjuk majd a megbeszéléseket. Egy dolgot szeretnék emlékeztetőről felidézni. Időközben a szabadidős halászata kapcsolatban már sok találkozó volt, és mindenkinek az volt a véleménye, hogy ez a hobbi halászat során nagyon sok halat fognak ki, és ezért a jogszabály hatája alá kell vonni ezt a területet is. Használjuk fel az ismereteinket, és ezt érvényesítsük ebben a jogszabályban. Kérek mindenkit, hogy gondolkozzon el ezen. Tudom, hogy az Európai Horgászok Szövetsége sem lenne boldogtalan, hogyha ez a horgászat is bekerülne a jogszabályba, Kérem, eh, gondolkozzanak el ezen, eh, mert máskülönben ennek így nincs értelme. Tartunk meghallgatásokat, eh, és hogy ezt a politikát egy lépéssel tovább vigyük, és aztán egy ponton megállunk, és azt mondjuk, hogy nem, ez már túl kényelmetlen lenne. Június 7-én találkozunk, addig is mindenki gondolkozzon. Donc, euh, Köszönöm, Ulrike. június 21-én, 22-én lesz a szavazás a szakbizottságban, és 2017. Eh, szeptemberébe kerül plenáris elé. A szavazásokra térünk, eh, kedves kollégák, két jelentés van. Az egyik eh, Ito Gais, bocsánat, Briano, Renata Briano jelentéséről van szó. Genovairól van szó, és nem Baszkról Elnézést kérek tehát. És aztán eh, Valésza kollégának, itt megkérdezem, hogy jól tudom-e, mindenkinek, mindenkinél ott van a szavazókártya, a, jelentkezzen, akinél nincs, kinél nincs, Isabel. Majd akkor kézzel szavazol.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 Várunk egy kicsit, akkor az én főnököm itt jobban szereti a szavazókártyákat. Izabel tehát egyelőre nem rendelkezik kártyával. Anya úr csatlakozott hozzánk, ugye? Üdvözlöm őt. Odafigyelek. Anya úr, igen, jól teszi. Rendben, kedves kollégák, tehát elkezdjük, belevágunk. Isabel jelez kézzel. Renata Briano. nemzetközi óceánpolit, a halászattal kapcsolatos turizmus által a halászat diversifikálásában betöltött szerep a cím. Rendben van, akkor kezdjük. Mindenki? Rendben van mindenki? A gép jól működik, biztosan. Szóval, belevágunk. es módosító, megnyitom a szavazást, szárom a szavazást. Elutasított. 71-es, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 75-ös, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 74-es módosító, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 73-as. Kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 76-os, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 79-es, szavazzanak kérem. Lezárom a szavazást. Elutasítottak 78-as, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 80-as, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 77-es, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást elutasítottuk. Tránt módosítója, 46-os, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 81-es, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 82-es, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást elfogadtuk, 83-as, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 113-as. Nem, fogyottá válik, elnézést. 85-ös következik, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 84-es, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 86-os, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 87-es, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 88-as, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Az egyes kompromisszum, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tran 2-es módosító. Kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 92-es. Kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 93-as. Kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást elfogadtuk. Következik a 94-es, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 95-ös, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 95-ös, 96-os azonosak, 97-es, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 98-as, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 99-es, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 100-as, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 101-es, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 102-es, kérem szavazzanak. Bocsánat, okafogyottá vált. 104-es következik. 104-es tehát. Kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 105-ös, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. Kettes kompromisszum, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Ekkor tehát átugrunk a TRAN 47-es, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tran 48-as, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 112-es, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 114-es, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást elutasítottuk. Ezzel együtt volt a 115-ös. Most a 116-os következik, kérem szavazzanak. Bocsánat, 115-ös. 115-ösről szavazok most. Kérem, szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 116-os. Kérem, szavazzanak. Lezárom a szavazást elfogadtuk, 117-es, eh, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, 118-as, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk, 119-es, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, 120-as, kérem szavazzanak Lezárom a szavazást. Elfogadtok. 121-es. Kérem, szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 122-es. Kérem, szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 123-as. Kérem, szavazzanak. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 124-es, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 125-ös. Kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tran 7-es, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Trump 8-as, kérem szavazzanak. Jé, valami gond van? Bocsánat, egy kis türelmet. Technikai gond merült fel. a legmodernebb parlament a világon. És tessék. A brexiteseknek nincs joguk ezen nevetni. La technique est... On, on, on a bien le temps. Mit tegyünk? Egy kis szünetet kérek kézzel? Nem. Ezt én döntöm el. Én vagyok a Sherman. Rendben, Antonia, de azért ne vitt túlzásba. Öt perces szünetet kérek. Hogyha nem sikerül ezt megoldani, akkor folytatjuk készfelemeléssel. Csomó szépen,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 mit tegyünk? Akkor folytatjuk, kézfelemeléssel szavazunk akkor. Úrike, igazad volt. 37-es. Trans 7-es, bocsánat. Ki támogatja? Trán 7-es. Mellette tartózkodás ellene elfogadtuk. Tran 8-as mellette tartózkodás ellene elfogadtuk. Tran 14-es mellette tartózkodás mindegyiknél föntartja a kezét, a nyúr. Mellene, ellene. Na, az már jó elfogadtuk. Tran 37-es mellette ellene, eh, bocsánat, tartózkodás ellene elfogadtuk. Tran 38-as mellette tartaszkodás ellene elfogadtuk. 39-es mellette ellene ellene elfogadtuk. 126-os mellette tartózkodás ellene elfogadtuk. 127-es mellette tartózkodás ellene elfogadtuk. 128-as mellette tartózkodás ellene elfogadtuk. 129-es mellette 129-es mellette tartózkodás ellene azt hiszem, hogy elutasítottuk, elutasítottuk. 130-as mellette tartózkodás ellene elutasítottuk. 131-es mellette tartózkodás ellene előről kezdjük, mert nem mindenki emelte fel a kezét, van, aki elaludt közben. Igen. 131-es tehát mellette. Na, akkor, akkor emeljük fel a kezünket. Rendben van, elfogadtuk. 132-es. 132-es mellette. Mellette. Tartozkodás ellene. Elutasítottuk. 34-es tran mellette. Tartozkodás ellene. Elfogadtuk. 133-as mellette. Tartozkodás ellene Elutasítottuk. Izabel, nem tudom, hogy van itt vagy. Péter, és közben meg is jött a, ott kártyád, ez igen. Hármas kompromisszum, mellette. Hármas kompromisszumos. Hármas, mellette. Tartózkodás, ellene. Elfogadtuk. 139-es mellette. Tartozkodás. Ellene. Elutasítottuk. Negy, Tram 45-ös mellette. Tartózkodás. Ellene. Elfogadtuk. 140-es mellette tartózkodás ellene elutasítottuk. Azt akarják, hogy számoljuk meg? Önöknek joguk van ezt megkérdezni. Tehát 140-es mellette. Mellette. mellette. Tartózkodás, senki, ellene. Elfogadtuk. Tizenkettő-tizenegy ellenében elfogadtuk. Egy szavazat a múlt. Hát örülök, hogy szóltak. 143-as, mellette. Tartózkodás. Ellene, ellene. Elutasítottuk. 141-es, mellette. Tartózkodás. Ellene. Elfogadtuk. Tran 9-es, mellette, mellette, kérem tartsák felemelve a kezüket, számolunk. Tartózkodás, ellene, elfogadtuk. Trán 33, mellette, elfogadtuk. 144-es mellette ugyanez, elfogadtuk, nem kell tovább menni. 145-ös mellette mellette tehát 145-ös tartózkodás ellene, akkor elutasítottuk. 146-os, a néppárt ellenére, 146-os mellette, elfogadtuk. 147-es mellette, számolunk, 12. Kérem, tartsák fölemelve a kezüket. Tartozkodás. 2. 3. És ellene. Ellene. Elfogadtuk. Most teszteljük a gépet, Tran 24-es, Tran 24-es. Fantasztikus. Köszönöm szépen. Lezárom a szavazást, és ezt elfogadtuk. Tran 26-os, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ne menjen sehova. Szükségünk lehet még önre. 27-es. Kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tran 28-as. Kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 20, Tran 29-es. Kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tran 30-as, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 148 és 149. Kérem, szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tran 21-es. Kérem, szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 150-es. Kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ez törlése került a következő kettes módosító. Lezárom a szavazást. Elutasítottak. Hármas módosító. Kérem szavazzanak preambulum bekezdésekben. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. Négyes módosítók, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ötös, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hatos módosító, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hetes módosító, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nyolcos módosító, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kilences, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk elnézést, elutasítottuk, elutasítottuk. 14-12. Tízes, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 11-es, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 12-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 13-as. Oké. Okay. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tizenhetesre ugrunk. Kérem, szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 18-as. Kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 19-es és 20-as. Kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 21-es le Lezárom a szavazást. Elfogadva. 22. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 23. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 24. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 25-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 26-os, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 27-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 28, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 29. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 30-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 31. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 32. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 34. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 33. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. E, elfogadva. 35-ös, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva. Négyes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 41. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 42. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 43. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 44. 44. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 45. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 46. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 47. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Ötös kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 53. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 54. Nem, elnézést. 56-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 57 és 58. Illetve egy elnézést, először az 57-es külön. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva. 58. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 59. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 60-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 61. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 62. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 63. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 65. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 66. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Hatvannégyes, lezárom. A 64-est kifelejtettem? kérdezi az elnök. Nem, ez a 66-os. Elutasítva. 67. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 68. 68. 68. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 69. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 70. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. És végül az egyes módosítás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Most pedig, ne haragudjon, azt hiszem, hogy a 64-esről nem szavaztunk. A priori, mes chers collègues. Kedves kollégák, vannak olyan kollégák, akik nem rit, ugyan ritkán vannak itt, de mégis rámutatnak a hibákra. Úgyhogy akkor szavazzunk erről. Alapvetően egyébként ennek semmi köze a többi módosításhoz. Tehát akkor nézzük, nézzük a 64-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva elutasítva. Tehát ez végül is semmi se változtat. Merci d'être venu aujourd'hui, Madame López euh, Bermero. Köszönöm szépen López Bermero asszonynak, hogy idejött. Köszönjük, hogy itt van. Non, votez sur le rapport, la totalité du rapport. Donc le vote est ouvert. Le vote est clos. Teljes szöveg. Lezárom a szavazást és akkor ezzel elfogadtuk nagyon nagy többséggel. Gratulálunk a jelentéstevőknek, sőt a jelentéstevő asszonynak. Gratulálunk. Az is igaz, hogy azért a szavaztatás az egy szakbizottsági elnök legszebb feladata. Nous au deuxième et dernier rapport que nous avons à voter. Most jön egy újabb szavazás. Valenfa képviselő óceán témájú jelentése. Kezdjük az egyes számú kompromisszummal. Készen vannak? Készen vannak? Minden oké? Okay? Egyes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Le vote est clos. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 9 számú módosítás, megnyitom a szavazást. Illetve, pardon, 3 számú. Te vagy a hibás. 3 hármas módosítás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Kettes kompromisszum. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 9-es. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 10-es módosítás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 11. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 12. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 13. Megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 14. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 15-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 16. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 17. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 18. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 19. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 20. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Hármas kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 23. Megnyitom a szavazást. Elnézést. 24-es jön. 24. Megnyitom a szavazást. Hát most azt hiszem, hogy itten a titkárság tévedett, nem én. Mégiscsak a 23-as következik. Ne haragudjon, elnök úr. Ah oui, il tombe, non, non, il tombe le 23. Tombe. Ah, il tombe. Hát igen, ez okafogyott lett, mert a 21-22-t elfogadtuk, akkor 23-as okafogyott. Úgyhogy a kompromisszum miatt okafogyottá vált. On va à 24. On passe, on passe au 24. Akkor a 24-es jön, 24. Parce que même Résus Pardo est d'accord. Donc on passe, n'est-ce pas Résus Pardo si, si. On passe au 24. Akkor 24. 24. Megnyitom a szavazást. Bezárom. És akkor most újra a 24-esről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 25. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 26. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 27. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Négyes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. És lezárom a szavazást, elfogadva. 31. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 32. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 33. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 34. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 35. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 36. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. Ötös kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 40-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 41. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 42. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 43. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 44. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Hatos kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 49. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. Hetes kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. Akkor most következik az 53-as. 53. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 54. Megnyitom a szavazást. És lezárom. Elutasítva. 55. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 56. Mellett, ö, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 57. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 58. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 59. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 60-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 61. Oka fogyott. 62. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 63, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 64, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 65, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 66, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 67. Megnyitom a szavazást. És lezárom. Elfogadva. 68. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 69. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 70. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 71. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 72. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 73. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 74. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. És akkor most a teljes javaslat következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Valensza úrnak gratulálunk, köszönjük szépen, kedves kollégák, vége a szavazásnak, és köszönöm a technikának is. Azért még jó, hogy működött. Hey, mais on va les mettre un cierge. Voilà. On va les mettre un cierge pour que ça marche l'électronique. Oui, au moins, ça tombe, on prend une fois. Après, alors après, c'est quoi Après, c'est quoi Quoi, quoi C'est le dossier maison technique. D'accord. Bon, chers collègues, ceux qui... Nos, hát kedves kollégák, akkor most Agnyúr, viszlát, viszlát, köszönöm, hogy eljött. Köszönjük, hogy eljött.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 Donc, nous allons... Euh, Tehát, egy nagyon fontos véleményt fogunk átvenni most, technikai kérdésekről van szó. Emlékeztetném önöket arra, hogy ez kérem, modüst asszony. Nagyon nagyra tartom a vendégeinek a jelenlétét, de ugyanakkor ezt a néppárt kapta, tehát ezt az anyagot, Gabriel Máto az illetékes előadó. Különböző specifikus vita napot tartottunk erre, ezen a nagyon fontos témán, októberben és novemberben is, április 24-én volt egy utolsó eszmecsere, és most bemutatásra kerül a jelentéstervezet. Meg is adom a szót Gabriel Mátónak, és utána mindenki hozzászólhat. Gabriel, parancsolj! Köszönöm szépen, elnök úr! Még egyszer újfent beszélünk erről a témáról, ez egy olyan téma, amelyikről volt több értekezlet, de most már bemutatom a, az anyagot, az anyag a tervezetet. Nem is kell nagyon erre szót vesztegetni, sokat beszéltünk, már öt értekezlet volt már, eszmecsere volt a halászati bizottságnál, három formális a bizottsággal, hát hét a tanácssal, aztán máshol nem kormányzati eh, intézményeknél, a régiók bizottságával, az egszb vel is találkoztunk többször is. Igen, intenzív volt tehát ez a tárgyalási voltak ezek az informális értekezletek, de nagyon-nagyon sok informális találkozó is volt ebben az ügyben. Úgy vélem, hogy az amit megpróbáltunk ebben a témában, az az, hogy bevonjunk mindenkit, bevontam az árnyékjelentéstevőket is, és ez egy olyan jelentés tervezett, amelyiknek a végső változata elkészült, nagyon sokszor mondtam már, hogy osztjuk a bizottságnak a szándékát, hogy egyszerűsítse ezeket a technikai megkötéseket, egyszerűsítés és regionalizálást szeretnénk elérni, annak érdekében, hogy megfeleljünk minden egyes halászatnak a, az igényeinek, az a, a, regi, a régiókra való, való törödés az nem azt jelenti, hogy ezt visszatesszük a tagállamok joghatósága alá, hanem a, az Európai Unió megtartja magának a jogot arra, hogy intézkedjen és hogy döntéseket hozzon ez ügyben. Ezt meg fogják látni az anyagban társ döntés, együttes döntésről van szó ez a jelentés kiterjeszti a célkitűzéseket, a, KHP-nak a, a legfontosabb célkitűzéseit figyelembe veszi, ezeket követjük, azokat ragaszkodunk, ugyanakkor megosztjuk a bizottságnak a álláspontját, ugyanakkor rámutatunk arra, hogy vannak bizonyos problémák ebben, a KHP azt mondja, hogy ezek, eh, ezek a technikai kérdések olyanok, mint más eh, technikai jellegű kérdések. A célkitűzések, a négyes cikk volt a legfontosabb. Azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatosan lesz eh, fontos vita. Azok a célok, amelyeknek alapvetően környezetvédelmi célkitűzései vannak, és ezek nehezen mérhetők amit ott javaslok eh, ebben a véleményben, az az, ebben a jelentésben, az az, hogy eh, hatékonysági mutatókat kellene inkább alkalmazni, amelyik sokkal inkább realisztikusabb. Ugyanakkor egyetértek a bizottsággal abban, hogy egy, egy eredmény alapú ö, megközelítést kell alkalmazni. Igaz, hogy voltak kérdések a, a célokkal, illetve a mutatókkal. Jó magam is ezeket eh, átdolgoztam a sok-sok eh, megbeszélés után, és ezennel néhány aggályt feloldok, megoldtam, ugyanás, hogy meg, azt javaslom, hogy megfelelő egyensúly kell, hogy legyen a célkitűzések, illetve a mutatók között. Jó magam módosítani fogom a korábbi ö, javaslatomat, mert úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy mindenki elégedett legyen, eh, melyek azok a területek, amelyek eh, a, a célkitűzés fölött eh, halásznak, a, mm, mi történik akkor, hogyha tengeri emlősöket fognak ki, hogyha védett madarakat, tengeri madarakat fognak ki, ezeket a kérdéseket mindegyiket át fogjuk tekinteni, ezáltal ezt a, azt hiszem, hogy hogy ezzel egy nagy lépést teszünk előre. Nem kell még egyszer megismételni, hogy nem lehet -e bizonyos irányelveket kitűzni, mint cél, célként kitűzni, mert más gondok lesznek ezzel, mint például a vízgazálkodási irányelv láttuk, hogy milyen problémák születnek, a méretek, a minimális méretekkel kapcsolatosan, illetve a kirakodási méretekkel kapcsolatosan. Úgy gondolom, hogy nem kell visszatérni erre a, kér, erre a, a, kér, erre a témára, nem kell még egyszer a kockázatot vállalni. Én úgy gondolom, hogy a, az alap az egy racionális és realista alap kell, hogy legyen, ez legyen a megközelítés. Úgy gondolom, hogy ami szerepel a halászati keret irányelven, az szerepeljen itt is, ebben az anyagban is. Egyszerűsítést mondtam az imént, igyekeztünk a meghatározásokat leegyszerűsíteni, nagy munka volt ebben, néhány meghatározás nem is volt, szük, nem is volt szükség, mert nem szerepelt az anyagban, vagy azért, mert eh, a KHP alapdokumentumában már szerepel ez a meghatározás, tehát megpróbáltunk a meghatározások számát csökkenteni. Ugyanakkor találkoztunk egy nehézséggel, az irányított halászat eh, definíciójával én nem osztom a bizottság által javasolt eh, meghatározást, úgy gondolom, hogy nem fedi a valóságot. Egy másik eh, definíciót javaslok a fog, kifogások alapján, ez majd szerep, majd meg fogják látni. Ez esetről esetre kivizsgálja ezt a kérdést. Ami az ajánlásokat illeti, amiket kaptunk a, a Földközi Tenger Halászati Bizottságtól, illetve másoktól, úgy gondolom, hogy ezt e, együttes döntési folyamaton keresztül kellene végrehajtani, úgy, ahogy korábban csináltuk. Nem értjük, hogy miért kellene ezt másképpen csinálni, mint ahogy a bizottság javasolja. Vannak eh, kérdések az ultraperiferiális eh, területekről, de ezt módosítottunk, mert ott például csak a francia területekről volt szó, ott eh, jobban meg kellett határozni a kérdést. A sodrohálók kérdését is tárgyaltuk. A, balti tengernél azért vezettük be, hogy elkerüljük a delfinek kifogását. Lengyelországból volt egy jelentés, amelyikben szerepelt, az mutatták ki, hogy nem fogtak ki delfineket, tehát nem akartuk ezt megtartani. A 200 méteres maximális mélységnél volt egy változás, az eredeti javaslat 600 métert írt elő az egész anyag, az egész jelentésben próbáltuk megtartani a, a következetességet. Ha ezt megpróbáltuk elkerülni, tehát összefésülni más anyagokkal, hogy nehogy az legyen, hogy egyes halászok találkoznak azzal, hogy most már nem, csinál, nem lehet csinálni egy bizonyos halászatot, amit előző nap még lehetett. A racionalizálás egy nagyon fontos dolog számunkra. Úgy vélem, hogy az status quo-t meg akarjuk tartani, ezt a jelenlegi helyzetet fenntartani. A kísérleti projektekben, a nem kívánt fogásoknál azt kérjük, hogy ne csak a méret alatt legyenek, hanem hogyha vannak kvóták, akkor érdemes lenne ezen dolgozni. Ami a több éves terveket illeti, mi amellett vagyunk, hogy leegyszerűsítjük a bizottság ajánlását, hogy ezek egy eszköz legyen, eszköz legyen ami elősegíti a regionalizációt, amelyik lehet lehetővé teszi, hogy a tagállamok együttesen tegyenek fel ajánlásokat. A két dolog tehát kompatibilis, ahogy ezzel említettem, leegyszerűsítjük a terveket, eszközöket adunk ahhoz, hogy a regionalizálás megtörténjen, és támogatjuk a tagállamok a közös ajánlásainak a bemutatását utalnék végezetül a régiókra, a regionalizálás. Ez a mellékletekben szerepel, hogy különböző halászatok jöjjenek létre. A fő szándékunk az az volt, hogy megtartsuk a jelenlegi helyzetet, a status quo-t, ahogy korábban elmondtam, hogy a későbbiekben ezek a szabályok majd alkalmazkodnak a különböző halászati valóságra, mert máskülönben problémák születtek volna. Volt egy kétségem, hogy mit csináljak a, a szabadidős halászattal, horgászattal. Volt egy bizottsági ajánlás, volt egy tanácsi ajánlás, ami sokkal szélesebb körű volt. Én a mellett vagyok, hogy ezeket a, a szabályokat alkalmazzuk a szabadidős horgászatra. Egyes szabadidős horgászok különböző sodrohálókat használnak, vagy olyan professzionális eszközöket használnak, nem azok a horgászok, akikről mi gondolunk, hogy az apa meg a fia kiülnek egy csónakba, és kidobják a csalit, hanem sokkal összetettebb eh, hobbi horgászok is vannak. Egyesek úgy gondolják, hogy a, a, ki kell hagyni a szabadidős horgászatot, mások szerint nem. Nagyon sok vitának adhat ez helyet. Az egyszerűsítést. Világos a 33 szabályzatból indult ki a javaslat, nem mindig ugyanabba az irányba mutattak ezek, próbáltunk ezt leegyszerűsíteni, ugyanakkor az egyszerűsítés talán arra vezet el minket, hogy ütközzünk a valósággal, a különböző valóságokkal az európai halászatnál, ezzel próbáltunk a mellékletekkel eh, megoldani. Úgy gondolom, hogy szükség van egy közös alapra, és abból kiindulva utána alkalmazkodni a különböző valóságokhoz. Ezt próbáltuk mi véghez vinni, főleg a mellékletekben próbáltuk ezt eh, véghez vinni, a tanácsnál volt egy nagy vita, a bizottság nagyon jól dolgozott a tanácsban is, velünk is, és köszönetet mondok érte. Azt hiszem, hogy egy nagyon jó megközelítést alkalmaztak, és mi ezt követtük a jelentésben, próbáltunk minél kevésbé eltérni attól a javaslattól, amit a bizottság és a tanács kidolgoztak együtt. Úgy gondoltuk, hogy ez a legjobb módja a munkának. Úgy gondolom, hogy majd a későbbiekben jönni fognak -e módosító indítványok megpróbáljuk mm, a lehető legszélesebb kompromisszukat, kompromisszumokat elfogadni. Köszönetet mondok mindazoknak, akik eddig is dolgoztak velünk, a titkárság részéről is, Ziborra, és a többieknek, az én munkatársaimnak is, és mindazoknak, akikkel szerencsém volt együtt dolgozni. Szerettem volna másokkal is beszélni, több emberrel beszélni. Azt hiszem, hogy elég sok időt szántunk erre, e, most már csak e, a végső lépések vannak, és várom az önök javaslatait, megjegyzéseit. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Gabriel. Most pedig következik az árnyék jelentéstevő. Köszönöm szépen. Azzal kezdeném, hogy Gabriel Matónak megköszönöm a munkáját, nagyon jó munkát végzett, bonyolult volt ez a feladat, és köszönöm az előkészítő jelent, találkozóinkat is. Nagyon hasznosak voltak ezek a találkozók arra, hogy lássuk, hogy ki milyen állásponton is van. Az alapvető tengelyekkel egyetértek, tehát az egyszerűsítés és a rugalmasság. Ezt elmondtuk az elejétől kezdve, hogy ezt a regionalizáción keresztül lehet megvalósítani, és itt a közös halászati politika alkalmazásának fontos eszközéről van szó, hogy össze lehessen egyeztetni a különböző tengereken uralkodó helyzetet vagy valóságot, vagyis egy alulról építkező jelleget szeretnénk megőrizni. Persze a regionalizáció semmiképpen sem jelenthet visszaállamosítást, hanem inkább rugalmasságot kell, hogy jelentsen a helyi ö, helyzetnek való megfelelést. De ugyanakkor rendkívül fontos szerepet kell, hogy betöltsenek a tanácsadó, a bizottságok is, akik egyébként a találkozókon is nagyon érdekes javaslatokkal álltak elő. Aztán nagyon fontos a bizottság által is javasolt egyszerűsítés. Továbbra is maradnak még olyan aspektusok, amelyekre a módosításokkal kell utalnunk, de lenne néhány megjegyzésem ezzel kapcsolatban. Például néhány definícióra gondolok. A közvetlen halászat definíciója ilyen, a bizottsági szövegben elég gyakran utalnak erre, de a javaslatban viszont nem olvastam semmit olyat, ami ezt megvilágítaná, vagy megmagyarázná. Tehát itt nagyon fontos lenne, hogy ez érthető legyen. A többi de- definíció tekintetében ugyanerről van szó, itt főként az halászati eszközökre gondolok. Nagyon oda kell figyelnünk, hogy minél érthetőbb legyen minden. Néhány gyakorlati példával is előélnék. Például a húzó hálóra gondolok, amely a földközi tengeri rendelet során nagyon sok problémát okozott. Aztán a Szent András kereszt definíciója, amely a korálhalászatnál jelentős. Itt a bizottsági definíció nem esik egybe azzal, amit mi gondolunk a hópi halászat, horgászat ebben a dossziéban meg kellene jelenjen. Erről egyébként korábban beszéltünk már a Roduszt képviselővel is. Tudom, hogy erről mindenkinek más a véleménye, de hogyha azt szeretnénk, hogy a közös halászati politikát valóban alkalmazni lehessen, a hobbi halászatot is bele kellene érteni, akár a technikai részletekkel együtt. Egy másik fontos kérdés amelyel egyébként egyet is értek, de még igaziból nem látom a megoldást. Az 5%-os maximális kifogási plafon a kisméretű halat esetében. Erre nagyon sokan azt mondták, hogy ez tudományosan nem megalapozott, de hát szerintem azért célszámokat meg kell határozzunk, tehát itt mindenképpen kompromisszumkészségre lesz szükség. És aztán Mátóhoz lenne egy kérdésem is, mert itt derogációk születtek bizonyos fajokkal kapcsolatban. Most nem tudom, hogy ez például miért nem jellemző a földközi tenger medencéjére. És aztán a technikai jellegű kérdésekre majd később még visszatérünk. Köszönöm szépen, Renáta. Péter Vandálen. Um, ehm, <clears throat> Voorzitter, dank. Köszönöm, elnök úr. Valóban gratulálni szeretnék a kollégának. Szerintem nagyon jó a megközelítés, amit alkalmaz. Köszönet. Szeretnék visszatérni arra, hogy hogyan lehet egyfajta perspektívába helyezni a közös halászati politikában ezeket a technikai intézkedéseket. A technikai intézkedések hozzájárulnak ahhoz célok eléréséhez. De emellett a e, mi több éves tervek, kvóták, takok is e, fontos elemek. A 26-os módosítóban az szerepel, hogy ensure, de szerintem ehelyett a contribute e, megfelelőbb lenne. Ez szerintem az előadónak ebben teljesen igaza van. Azután a 25-ös módosító itt a Performance Indicator, a teljesítménymutató szerepel. Figyelembe kell venni a helyzetet, mielőtt egy új értékelési módszert alkalmazunk, ez is egy jó megközelítés. A 26. módosító ezt az 5%-os küszöböt megszünteti, ezzel teljesen egyetértek, és ezt támogatom. És ugyanez vonatkozik arra is, hogy mi is a helyzet azzal, hogy az iránymutatásokat vagy célokat átvegyük. Ugye nemzeti jogalkotóra, tagállamokra vonatkoznak az irányelvek, és szerintem teljesen helytálló az a megjegyzés, amit a célkitűzésekkel kapcsolatban tesz az előadó. egy néhány kérdésem is lenne. Itt a rekreatív vagy szabadidős halászat vagy horgászattal kapcsolat kapcsolatban azt kérdezném a kollégától, hogy mi indokolja a javaslatát. A bizottsági javaslat is tartalmaz néhány apró hibát, ezért egy korrigendumra volt szükség, de itt például a 136-os módosítót, ha elővesszük, itt a tonnában vett határérték esetében azt olvashatjuk, hogy legalább 55 fokra lenne szükség, de biztos hogy benne, hogy megtaláljuk erre is a megoldást. Ami az eljárást illeti, elnök úr, a módosítók benyújtásának határideje június 12. Hát szerintem ezt meghosszabbíthatnánk mondjuk június 16-áig, és, és akkor még tovább tudnánk egyeztetni. A, ugyanis most sajnos el kell mennem egy megbeszélésre, egy interjúra, de a munkatársaim itt marad, és majd meghallgatja, hogy az előadó hogyan reagál az általam elmondottakra. Köszönöm. Köszönöm, Torzvald. Köszönöm, Torzvald. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Szeretném én is nagyon megköszönni Mató úrnak a munkát, talán néhányan emlékeznek rá. Egy adott ponton Szent Gábriel beavatkozását kérte, és valóban most Gábriel Arkangyal segített, megszületett a csoda, azaz a jelentés. Néhány jó javaslatot tartalmaz a tervezet, de természetesen néhány aggályom is van. Mindenek előtt a célok, célkitűzések kapcsán a regionális szereplőknek meg kellene engednünk, hogy intelligens megoldásokat alkalmazzanak, de ezért szükséges, hogy legyen valamilyen iránymutatás a számukra, hogy milyen irányba haladjanak és ezt az irányt világos célok, célkitűzések megfogalmazása jelentheti, úgyhogy én nehezen tudom elfogadni azt, hogy töröltük ezt az 5%-os küszöbértéket. Kulcsfontosságú az, hogy az rendelet alapelvét megőrizzük-e. A javasolt indikátorok a tervezetben szerintem nem elég erősek. Kicsit zavar az is, hogy az MSZY teljesítmény indikátornak tekintsük el. Mata úr, nem tudom, hogy tudja elkezelni, hogy ez a javas, gyakorlatban hogy tudna működni az is zavar, hogy néhány környezetvédelmi célkitűzés visszavonását is tartalmazza a javaslat, hiszen itt a tengeri ökoszisztémák védelme a fő cél, ezért nem tűnik, nem gondolom, hogy az ideális ehhez vezető út a környezetvédelmi szabályok visszavonása. Van még egy javaslat, amit a preambulum akar elhelyezni az előadó, szerintem ez elfogadható, hiszen a rendelkező részben a cikkekben a fő, a javaslat fő elemeivel, a fő kérdésekkel kell foglalkoznunk. Üdvözlöm Matonak azt a döntését is, hogy egy szövegrész foglalkozik a horgászattal, ugyanis Egyre nagyobb a problémákkal szembesülünk eh, a horgászat kapcsán. A legjobb rendelkezéssel tudományos szakvélemény kérdését is megvitattuk eh, már az északi tengeri kérdéskör kapcsán. Nagyon fontos, hogy jó, eh, ér, könnyen érthető definíciót tudjunk megalkotni, hogy az érintettek számára minden világos legyen. A mellékletek kapcsán meg vagyok győződve arról, hogy Mató majd még itt a részletekre ki fog térni. Az eredeti bizottsági javaslat, javaslat meg akarja őrizni a status quo-t, és szerintem ez, ez bölcs megoldás. A balti tengerben a, a problematikus honóhálók alkalmazása. Igen, ezt megvitattuk halászokkal, és ők nagyon innovatívak. Előálltak egy ötlettel, hogy egy GPS-szel helyez, gps helyezzenek el a hálón, és akkor nem marad felügyelet nélkül a háló, mert um, a, tudják, hogy éjszakára kint maradt de vagy sem. Tehát a jövőben ilyen technológiával, technikai eszközök eh, alkalmazásával lehet biztosítani azt, hogy ezek a hálók ott ne vándorolgassanak össze-vissza a tengereken. Köszönöm. Nils Markova Fonti. Grazie. Köszönöm. Sok minden elhangzott a vitákkal kapcsolatban, már legalább négyszer vagy ötször eh, folyt vita erről a témáról, vagyis eh, azok a témák, amelyek számunkra fontosak zöldek számára, elég világosan megjelentek már, és úgy gondolom, hogy az általunk beterjesztett javaslatok már Mató úr tervezetében szerepelnek. A fő célok tekintetében a gazdasági, szociális célokra vonatkozólag mind-mind tisztáztuk már a helyzetet. Ami a fő célokat illeti, ugye itt az 5%-os cél számunkra nem elfogadható, ahogyan Brian is elmondta, lehet beszélni arról, hogy ez milyen összeg legyen, vagy milyen arány legyen, de az biztos, hogy kell valamiféle célszám. Ez egy nagyon innovatív javaslat, Gyakorlatilag ez az első olyan javaslat, amelynek konkrét céljai vannak a közös halászati politikán belül, és arra vonatkozik, hogy hogyan lehet csökkenteni a meglévő administratív terheket, és a regionalizáció irányába szeretnénk el mozdulni, ahogyan erre már nagyon sokszor utaltunk. Ez tehát a cél, és ezt azért is szeretném elmondani, mert szeretném felhívni a kollégákat arra, hogy a lehető leginkább próbáljuk meg elkerülni azt, hogy a mellékletekre utaljunk, mert ezek rendkívül technikai jellegűek, és tulajdonképpen itt mindenki a saját regionális szempontjait veszi figyelembe. Ez, hogyha például én utalnék valamelyik mellékletre, azt azért tenném, mert tudom, hogy Olaszországban bizonyos helyzet alakult ki, és más pedig szintén a helyi jellegzetességekre utalna. Tehát itt a regionalizáció alapelveit kellene meg határozni keretjelleggel, és aztán majd azon belül a célok meghatározása lenne fontos. Hogyha a mellékletekre túl sok energiát pazarolunk, akkor nagyon bonyolult, tehát belebonyolódunk trilógus szinten is mindebbe. Ezen kívül Van Dalen úrral is egyetértek abban, hogy lehetne egy picit több időt kapni még a módosítások beterjesztésére, Tudom, hogy régóta dolgozunk ezen, hogy volt időnk elgondolkozni, de mégis azt hiszem, hogy jó lenne azt látni, hogy mi ebben számunkra a leglényegesebb, hogyha néhány hónapot tudtunk már várni, akkor szerintem egy-két napon ez már nem múlik, így pontosabb, jobb munkát tudnánk kiadni a kezünkből, és remélem, hogy a június 20 az tartható Merci Marco. Köszönöm Márko. Léna. Thank you, Chair. Köszönöm. Köszönöm szépen a vitát. Néhány gondolatot szeretnék csak hozzáadni olyan kérdésekkel kapcsolatban, amelyekre már az Envi-ben egyébként utaltunk is. A legfontosabb számunkra az, amire, amit már Afronte úr elmondott, valóban időre van szükségünk, tehát a június 12-i határidő túl közel van, nagyon komplex ez az anyag, úgyhogy miután tényleg már nagyon sokat investáltunk ebbe az anyagba, szeretnénk, hogy ha egy picit több időt kapnánk arra, hogy meg tudjuk határozni hogy meg tudjuk fogalmazni a módosításainkat. Néhány gondolat a delegált jogi aktusokkal kapcsolatban. Nos, hát ezt regionális szinten kell végig gondolni. Ez persze nem mindig könnyű, de én szeretnék egy olyan módosítást beterjeszteni, amely a bizottsági javaslattal áll összhangba. Ez egy nagyon fontos kérdés volt a Balti-tengeri trilógus kapcsán is, és az ENVI véleménybe is módosításokat fogalmaztunk meg ugyanezzel kapcsolatban, tehát ez egy olyan módosítás, ez a 18-as számot viseli, ami már ilyen értelemben ki van próbálva. Aztán a betiltott halászati eszközök, illetve gyakorlatok listája. Itt is egy módosítást kívántunk bevezetni az ENVIN belül, hogy nem csak az európai vizeken legyen ez irányadó, hanem a világon bárhol. Ami pedig az innovatív halászati eszközöket illeti, én azt gondolom, hogy itt még nagyon sok vitára számíthatunk, általában az innovatív eszközökkel, technikákkal kapcsolatban és egy módosítást is be fogok terjeszteni, amelynek az lesz a célja, hogy specifika, tehát specifikáljuk azokat a feltételeket, amelyek mentén vagy mellett ezt, ezeket alkalmazni lehet, időbeli korlátokat építsünk be, és így tovább. Ami pedig a környezetvédelmi célokat illeti, a jelenlegi közös halászati politikának nem igazán sok köze van a környezetvédelmi jogszabályokhoz, a habitát, illetve a madárirányelvre gondolok, viszont van hatása, úgymond a vonatkozó környezetvédelmi rendeletekre. Én szerintem mindenképpen meg kell vizsgálni a halászati eszközök hatását a tengeri élővilágra. Ezzel kapcsolatban lehet, hogy nem mindenki ért velem egyet, de be fogunk terjeszteni módosításokat. Vannak még további annexeink, amelyek megerősítik azt, amire már utaltunk. Az összes parlamenti képviselő valószínűleg úgy érzi, hogy a mellékletekben megvalósíthatja magát, de azt kérjük, hogy ezt ne tegyék, mert itt strukturális kérdésekről van szó. A regionalizáció a lényeg, ez egy rendkívül komplex kérdéskör, nem kell ezt tovább bonyolítani. Az annexek vagy mellékletek alapvetően maradjanak ki ebből, mert hogyha megnyitjuk az egyik mellékletet, vagy egy másikat, akkor annak állandó hatása lesz, és végig fog gyűrűzni a parlamenti képviselőkön és mindenki majd valamilyen módosítást akar eszközölni a mellékleteken. Ez nagyon-nagyon bonyolult helyzetet idézne elő. Éppen ezért az lenne a fontos, hogy a rendelet struktúrájára koncentráljunk, és az eszközökre, a halászati eszközökre. Ami a tudományos szempontokat illeti, a regionalizációs folyamatban erre szükség lesz, és emellett még egyszer azt szeretném kérni, hogy a módosítások beterjesztésének határidejét ki lehessen tolni. Egy picit több időre van szükségünk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Lena. Próbáljuk meg egy kicsit rövidebben hozzászólni, 3-4 percben, hol be tudjuk tartani az időket. Ani? Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék gratulálni Mátónak. Általában is nagyon jó a e, tervezet, én az Envinél vagyok a témának az árnyék előadója. Fontos, e, hogy engedményeket tegyünk a horgászok kutatásokkal és az innovatív módszerekkel kapcsolatban azt figyelhetjük meg, hogy egyáltalán nem tudományos és nem innovatív gyakorlatot alkalmaznak, és ezt május 14 én a halászati tanácsban el is fogadták. Eznek a visszhangja az én hazámban nagyon rossz volt hogyha az ember kinyitja a száját, és a, a mondja, hogy szelektivitásra lenne szükség, akkor ezt igenik, és utána e, mégis leblokkolják az innovatív kezdeményezéseket. A, akik e, a szelektív és e, fenntartható halászati technikákra mindenképpen szükség van. A 24. cikk nem szabad, hogy protekcionizmust és félelmet okozzon és félelmet ébreszten. Németországban több mint 400 ezer aláírás gyűjtöttünk a kirakodási kötelezettség elleni tiltakozásról. Szelektív halászati eszközökkel úgy is ki lehet kerülni a kirakodási kötelezettséget. Az innovatív halászok továbbra akarják folytatni a tevékenységet. Hogy maradhat hiteles az európai jogalkotás? Én már Hollandiában otthon nem tudom elmagyarázni, amit itt Európa akar. Drága, fenntartható, szelektív halászatba ruháznak be, és utána jönnek a tiltások többi frakcióban is szerintem támogatást fogok találni ehhez az állásponthoz. A horgászatok kapcsolatban pedig támogatom Mátó kollega javaslatait. Köszönöm szépen, Tomasics Csasszony. Köszönöm szépen. Először is szeretném megköszönni az előadónak, hogy ilyen sok előfeszítést tett annak érdekében, hogy ilyen jó jelentés készüljön el. Helyes, jó pillanatban dolgozunk ezen a rendeleten, a technikai intézkedések kapcsán lehetőségünk van arra is, hogy a földközi tengerrel kapcsolatos eh, szabályozáson javítsunk, figyelembe vegyük a eh, speciális régiós igényeket. A 13. Eh, cikk 3. bekezdésére utalok a földközi tengeri rendelet kapcsán, ez, itt a parti vidékeken, ahol nagyon változó a víz mélység, speciális halászati eszközöket alkalmaznak. És itt ebben a cikkben a, az ilyen hálók használatával kapcsolatban hivatkozzunk a rendelet második cikkére. De hogyha a rendelet hatályban lép, akkor a nálunk a parti halászok által alkalmazott speciális változó vízmérségre alkalmazható az a tengerben nagyon fontos háló halászati eszközöket nem lehet majd alkalmazni. Az Adrián ugyanis az a helyzet, hogy Jelenleg eh, a halászok a jelenlegi definíció alapján nem eh, tudják a saját eszközöiket alkalmazni, ezért úgy érezzük, hogy diszkrimináció éri a halászainkat. Eh, Szlovéniát és Olaszországot is érinti az ügy Horvátország mellett. Elkészítettek az országok egy tanulmányt, és ezzel próbálják bizonyítani, hogy milyen hatásokat gyakorol az mi halászaink által használt háló a tenger fenékre. Mindenképpen szeretnénk, hogy a halászflottáink tovább dolgozhassanak, mert ezek rendkívül a Horvátország számára. Arra kérem a kollégákat, hogy majd támogassák a módosító indítványainkat, hogy tekintettel tudjunk lenni az Adria sajátosságaira, és a fontos, hogy a halászaink számára valami pozitív dolgot hozzon ez a rendelet. Köszönöm, Giera asszony. Presidenta. Köszönöm szépen. Bueno, en primer lugar, yo me sumo a las peticiones de la ampliación del... Én először is szeretnék csatlakozni azokhoz a kérésekhez, hogy húzzuk ki a határidejét a módosítások beterjesztésének, mert túl kevés az idő. Én úgy gondolom, hogy néhány idő, néhány nap plusz az nagyon sokat segítene, tehát én is szeretnék csatlakozni ehhez a kéréshez. Emellett pedig megint csak a hobbi halászat kérdésére hívnám fel a figyelmet. Mátó úrral egyetértek abban, amit ő mondott, valóban arra van szükség, hogy ezt is bevegyük a körbe, nagyon sokat beszéltünk erről, de hogyha ezt most nem tesszük meg, akkor további vitáknak nézzünk elébe a hobbi halászattal kapcsolatban. Nagyon sokat vitáztunk már, és Mátó úr is utalt erre. Szerintem az 5%-os javaslat a bizottság részéről túlzott. Ahogyan elmondta Renáta is, árnyékjelentéstevőként megállapodásra kell jutnunk ebben a tekintetben, mert eh, én nem értek egyet a bizottsági javaslattal. Vannak különböző álláspontok, ez rendben van, ezzel nincs is baj, próbáljunk meg közös nevezőre jutni itt ebben a szakbizottságban. Viszont aggaszt, hogy a dokumentumban elismerjük azt, hogy rövid távon csökkenhet a munkahelyek száma a szektorban. Ahogyan alkalmazkodunk az új jogszabályhoz, nagyon fontos azt látni, hogy a hatásvizsgálat is rámutatott erre a munkahelyvesztésre. Ez engem egyébként nagyon is aggaszt, és szerintem jó gondolat az, amit Mátó úr is elmondott. A gazdasági, szociális kérdéseket is be kell építeni ebbe a jelentésbe, mert ez egy fontos szempont. Hazámban, apartmenti területeken eleve nagyon kevés munkahely van, tehát már eleve nagyon nagy a munkanélküliség, hogyha tovább fogynak a munkahelyek, az rossz lenne ráadásul ezt már előre tudjuk, akkor valamiféle kompenzatív megoldásra lenne szükség. Aztán a CET halakra vonatkozó védelmi intézkedésekkel kapcsolatban megvizsgáltuk, hogy ez mennyire hatékony, és aztán egy másik nagyon konkrét aspektus, de a szektor és hazám számára rendkívül fontos, az a hálószélesség, illetve a szemszélesség a hálókon belül. És ahogyan Mátó úr is utalt eh, erre, ezek eh, nagyon technikai jellegű, konkrét kérdések, de ezekre a problémákra is meg kell találni a megoldást. Minden bizonyal módosításokat fogunk beterjeszteni ezzel kapcsolatban, szerintem már így is túl sokat beszéltem. Ezek azok az aspektusok, eh, amelyekkel kapcsolatban szeretnék módosításokat beterjeszteni, és ehm, szerintem Mátó úr nagyon is észszerűen járt el. Köszönöm. Tomá asszony. Köszönöm szépen. Én is szeretném, szeretnék gratulálni Mátó úrnak, hiszen munkája rendkívül kiegyensúlyozott és nagyon teljes. Gabriel szerintem sokkal inkább egyetértünk ebben a kérdésben, mint tegnap a karthal témájában. Na, ez csak félretéve a viccet, szerintem ez egy nagyon kiegyensúlyozott javaslat, és sok mindenben támogatom. Gondolok például a hobbi horgászatra, halászatra. Ezzel kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy ezt többször is elmondtuk már, hogy a halászat, illetve a hobbi halászatot, hobbi horgászatot be kell építeni a teljes struktúrába, illetve a keretrendszerbe, ezt nagyon nagy mértékben támogatjuk. Ami pedig a célokat illeti, először is köszönöm szépen, hogy utalt a gazdasági és szociális célokra, ezeket párhuzamosan kell kezelni a környezetvédelmi célokkal, és ezért is mondom azt, kedves elnökasszony, hogy a technikai intézkedéseket nem lehet kizárólag a környezetvédelmi irányelvek szempontjából megvizsgálni, hanem bizony a gazdasági és szociális szempontokat sem szabad figyelmen kívül hagyni. Tehát itt megint csak egy nagyon nehezen megtalálandó egyensúlyra van szükség. Ezért gondolom azt, hogy Mátó úr kiegyensúlyozott javaslatokat tett, és ez hozzájárul ahhoz, hogy a különböző irányelvekben megfogalmazott célok irányába haladjunk. A négyes pontban szintén támogatom Mátó úr, de ezt az 5%-ot pontosan nem értem, hogy mit jelent. A 7% már eleve egy meglévő határérték, erre már, tehát van már egy ilyen referenciaérték, én úgy gondolom, hogy ott is maradhatnánk. És aztán hatott a regionalizációval kapcsolatban továbbra is kérdések merülnek fel bennem. Itt európai vizekben való halászatról van szó, Viszont amikor nemzeti szabályokra hivatkozunk, az szerintem mindig problémás, mert a halászati a közös halászati politika szempontjából a regionalizáció definíciója nem világos. Mit jelent ez? Ezt még tovább kell vizsgálni, és azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne az, hogy regionális szempontokat is figyelembe vegyünk. Ekström asszony már ugyan elment, de ő az, elektronik, vagy az elektronikus halászatra utalt. Simplification, mais attention, toutefois, d'une part... Köszönöm az egyszerűsítést, de hát itt technikai kérdésekről van szó, ez egyébként teljesen érthető, hiszen ennek még a címébe is benne van, hogy technikai kérdésekre terjed ki. Ez nem egy stratégiai jellegű anyag. Biztos, hogy itt nem lesz egyszerűsítés, még az is lehet, hogy tovább bonyolodik a helyzet, de mindenképpen köszönjük azt, hogy legalább törekednek arra, hogy egyszerűsítsünk. Merci, Madame Thomas. Köszönöm szépen, Thomas. További hozzászólók vannak-e? Jó magam is szeretnék valamit mondani. Köszönetet mondok Gabrielnek, eh, a Gabriel Matónak a munkáját, és aztán visszatérni a jobb technikai eh, eszközök használatára. Nem tudom, hogy ez mennyire lesz forradalmi a halászatok szempontjából. Ez egy olyan mm, kérdés, amit a központosított megközelítésből átkerül a regionális megközelítésre, ez egy eszköz, tár lesz, amit a későbbiekben talán jobban mások is hozzá fognak nyúlni. A tagállami javaslatokat is meg kell hallgatni, tisztázni kell ezt a mechanizmust, hogy áttekinthető legyen minden egyes fázisa, és ez nagyon fontos. Én azt javasolnám önöknek, hogy ebben az irányban mutassanak a módosítók a kísérletezésnek kell teret adni, derogálni ideiglenesen felmentést lehetne adni bizonyos technikáknak, bizonyos kísérleti fázisokban, biztosítani kell az új technikáknak az alkalmazását. A halászoknak azt kell mondani, hogyha önök bizonyítani tudják, hogy betartják a KHP célkitűzéseit, akkor beszélhetünk arról, hogy elfogadunk új technológiákat, új technikákat, ugyanakkor ennek a bizonyítása az rájuk vár, legyen az pontos, legyen az megfelelő, tehát ebb ezzel kapcsolatosan én egy módosítót szeretnék javasolni. Ennyit szerettem volna mondani, remélem önök is egyetértenek velem, és most átadom a szót Eliza Rollernek. Eliza, parancsoljon! Köszönöm, elnök úr! Köszönöm minden résztvevőnek a hozzászólást. Külön köszönet illeti Mató urat a kitűnő jelentésért. Az elmúlt hónapban végzett munkáért, az együttműködésért, eszmecserékért, és azt is köszönöm neki, hogy ilyen jól átgondolt, végig gondolt jelentést mutatott be egy kitűnően. Dióhéjban. Az első pont az, hogy nagyon hálásak vagyunk azért, hogy az előadó ragaszkodott a bizottság javaslatának alapgondolatához, megtartotta az alapstruktúrát. Azaz az első részben a technikai intézkedések fő ismérveit soroltuk fel, és a második rész szól a regionalizációról, illetve ott jönnek azután a részletek. Ezt külön köszönöm az előadónak. A második dolog, amiért szintén hálásak vagyunk, az az, hogy a jelentésben az előadó megtartotta a bizonyság által javasolt garanciális intézkedéseket. És hivatkozik arra, hogy mi történik akkor, hogyha nincsenek ilyen ajánlások. Most már a regionalizáció negyedik évében járunk, és látjuk azt, hogy vannak olyan helyzetek, amikor különféle okok miatt eh, a eh, tagállamok eh, nem tudnak megegyezni egy közös, közös ajánlásokban, nem értenek egyet, ezért köszönjük, hogy ezzel kapcsolatos garancia javaslatunkat megtartotta. Ami a célszámok kérdését illeti. A jelentés elfogadja azt, hogy bármi is lesz a viták, az egyeztetések végeredménye, képesek kell, hogy legyünk arra, hogy mérjük a technikai intézkedések eredményességét. És éppen ezért kicsit aggódunk amiatt, hogy mit javasoltak a kvantifikálható célok helyett, alternatívaként. Az MSY, a maximális fenntartható hozam nem indikátor, ez nem egy mutatószám. Az msy t meghatározzák a takok, a maximális kifogható mennyiség, a kvóták, tehát az msy t nem tekinthetjük kizárólag technikai intézkedésnek. A második dolog, még akkor is, hogyha teljesítménymutatókban gondolkozunk, és elismerjük azt, hogy ez fontos, továbbra is eh, a megfogalmazás nem egyértelmű. Ugye nem megfelelő szint, azután a teljesítménymutatók, eh, nem eh, megfelelő szinten működnek. Most egy ilyen megfogalmazás azért az, az nehéz, mert mit jelent az, hogy nem megfelelő, hogy a visszadobások nem csökkentek szükséges mértékben. Mi az, hogy nem megfelelő, hogy unsatisfactory? Ez nem, nem jó, nem elég pontos kifejezés. Az MSY, tehát a maximális fenntartható hozam, mint mondtam, számunkra nem mutató, és ez egy meghatározó különbség közöttünk. A, itt van azután a vonóhálók definíciója. Mi nagyon aggódunk amiatt, hogy itt megnyitnánk annak a lehetőséget, hogy a balti tengeren használjanak ilyen hálókat. Olvastuk ennek az igazolását, indoklását, lengyel jelentésben például a, szó van a járulékos fogásokról is. Figyelembe vettük ezeket a tanulmányokat, és 2014-ben egy Dán jelentés eh, arról számolt be, hogy eh, véletlenszerű fogások száma eh, mint egy 200 volt. Hát újra nyitottuk a vitát, hogy a balti tengeren lehessen -e használni mégis a kotró vonóhálókat, ezt még vizsgálni fogjuk. Másik dolog az eljárás, hogyan tudjuk módosítani az érzékeny területeket. Itt a bizottság defenzívába szorult. Ezt a listát csak akkor módosítatjuk, vagy akkor tehetünk javaslatot a lista módosítására, hogyha ennek valami sürgős indoka van. Ezzel tulajdonképpen a kapot újra írjuk, és szerintem ez egy olyan terület, ami nagyon aggályos. Még három dolog, és utána be is fejezem ami az különböző innovatív halászati technikákat, az ilyen pulzálós halászatot illeti. Az előadó felismerte ennek a jelentőségét, hogy az innovatív halászati technikákat meg kell engedni, hogy lehessen szelektívebb halászati módszereket alkalmazni, és így könnyebben lehet, lehessen teljesíteni a kirakodási kötelezettségeket. A rekreációs halászat vagy horgászat kapcsán, nos erről a tanácsban is vita volt, és most már többször hallottam ezt, hogy vajon ezeket a szabályokat kiterjesszük e a rekreációs halászatra, szabadidős halászatra. És a bizottság azt mondja, hogy bizonyos referencia méretek esetén, illetve hogy megmarad bizonyos technikáknak a tilalma, ugyanazok a szabályok vonatkozhatnak a horgászatra, vagy rekreációs halászatra. De hogyha a, hogy a teljes szabályrendszer kiterjesszük a horgászatra, az szerintünk egy plusz terhet jelentene. Ezt nagyon-nagyon alaposan meg kell fontolni. Egyelőre erről ennyit. És végül regionalizáció. Tudjuk, hogy ez a parlament számára egy nagyon érzékeny kérdés, hosszasan beszéltünk erről, vagy volt erről vita a tanácsban is. A technikai intézkedésekre vonatkozó javaslat legfontosabb célja a következő volt. A regionalizációért cserébe cserébe azért, hogy a technikai intézkedéseket eh, a, a, levisszük az egyes halászok szintjére, elvisszük eh, Brüsszelből, de eh, ez kompenzálandó, kell valamilyen <clears throat> valamilyen előny, vagy garancia arra, hogy az alapelvek, a baseline megmarad. Ezért így ilyen módon terjesztettük be a technikai intézkedésekre vonatkozó javaslatot. Szerintünk az összhangban van a közös halászati politikával, és egy olyan jogi keret fog születni, amely sokkal reálisabb, sokkal közelebb áll a valósághoz. A jelentés tartalma jelenlegi formájában ezért egy kicsit zavaró, zavaros számunkra, mert úgy tűnik, mintha a minden egyes többéves terv eh, kapcsán lennének külön technikai intézkedések, és ezektől teljesen különállóan lennének ilyen általános technikai intézkedések és alapelvek. Tisztázzuk először, hogy mit is akarunk. Továbbra is azt akarjuk, hogy legyenek általános keretek, technikai intézkedések, általános kerete, ami a valóságot tükrözi, és ez a regionalizáció tulajdonképpen, vagy pedig azt mondjuk, hogy minden egyes több éves gazdálkodási terv keretében kell dönteni a technikai intézkedésekről, tudva azt, hogy eh, az előlépés itt nagyon lassú. Ha ezt fogadjuk el, akkor olyan helyzet lesz, hogy az európai halászat és a tengeri medrek eh, bizonyos részeit el fogják kerülni, mert nem lesznek eh, minden tenger területre vonatkozóan térképek. Ezért kell megtalálni az egyensúlyt, tehát írészt a között, hogy E, legyen a technikai intézkedéseknek egy általános kerete, amit mindig hozzáigazítunk a, a valósághoz, másrészt pedig a, legyenek a több éves tervek e, a technikai intézkedések kapcsán. A tanácsban lezárult vita alapján ezt az üzenetet szeretnénk itt a parlamenttel is ismertetni. Nagyon örülök még egyszer a jelentésnek. Ez nagyon jó, szilárd alapot jelent e, a további vitákhoz, a tanácsban is. Örömmel válaszolok bármilyen kérdésükre, és hogyha elhívnak minket további beszélgetésre, ha vannak további kérdéseik, akkor nagy örömmel látogatunk el Önökhöz. Köszönöm. Merci, Elisa. Köszönöm szépen, Eliza. Gabriel, nagyon sok kérdés merült fel a technikai intézkedések Kérlek, nem gondoltam volna, hogy ennyi szenvedét vált ki a kollégákból, de ez így történt. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, nagyon sok kérdés merült fel. Igyekszem reagálni ezekre. Elsősorban mindenkire, mindenkinek szeretnék gratulálni a hozzászólásokhoz, és köszönetet mondani az álláspontokhoz. Örülök, hogy sokan elismertek a kiváló munkát, amit végeztem. Örültem ennek, és hálás is vagyok lesz alkalmunk még arra, hogy ezeket a kérdéseket megvitassuk, a módosítók révén is. Nyitott vagyok, hogy tökéletesítsem ezt az jelentést, ahogy korábban említettem. Renátával egyetértek nagyon sok dologgal, rugalmasság, eh, stb. Én úgy gondolom, hogy minden meghallgattunk, amit a tanácsadó értekezleteken eh, hallottunk, azt mondták, hogy nem tetszett neki az a megfogalmazás, ami szerepel a 34-es cikkben az irányított halászatról. Igazán nekem az nem tetszett, ami korábban létezett. Azt hiszem, hogy ezt a meghatározás nem lehet az 50, a, a kifogá, a halászati mennyiség 50 százalékára. Tehát nem szabad a piaci értékre eh, alapozni ezt a meghatározást. Egyetértek, ami a szabadidős horgászatot illeti és értek, egyetértek tehát azzal, hogy ezzel az 50%-at kellene változtatni, illetve a 4-2-es a eh, hatékonyság mutatókkal eh, kapcsolatos megjegyzésekkel is egyetértek. Elhangzottak dolgok, amik az én szempontból nem nagyon nincs értelmük. Van, aki azt mondja, hogy célkitűzés, van, aki az, hogy mutatok, hogy mit szeretnénk, azt el kell dönteni majd. De én azt mondtam már az elején től kezdve, és Lizának mondom szeretettel, mert kiválóan dolgoztunk együtt, át, hajlandó vagyok átnézni egy másik formulát, de aminek nincs értelme, azt az 5%-ot meghatározni, anélkül, hogy lenne bármilyen tudományos vagy konkrét kritérium, amely alapján meghatározunk ezt az 5%-ot. A 70% selejt, és ott van ez az 5%, nem tudom, hogy mi alapján mondjuk ezt az 5%-ot. Önmagában nincs nagy értelme, hogyha nem támasztjuk alá ezt a számot. Lehet, hogy jó az a szám, de nem tudom pontosan. Sokkal értelmesebb ennél a, a mindaz, ami az minden, ami nem ez az 5 Hogyha lenne valamilyen kimutatás vagy tanulmány, amelyik ezt az 5 at alátámasztja, én elfogadtam, de azt hiszem a bizottságnak nincs ilyen anyaga, tehát a, a fenntartható hozam, vagy a, a hatékonysági mutatók, belátom, ez nem a tökéletes megoldás, de azt hiszem, hogy minden esetre jobb, mint, mint hogyha csak úgy meghatároznánk hasból egy 5%-ot mindenféle érvelés nélkül. Aztán a mentesítések, igen, persze, ez delegált jogi aktum, szerintem meg lehet tenni. Az Adriai tenger esetében Peter van deren nem szeretek válaszolni azoknak, akik nincsenek itt. Péter igazoltan hiányzott, hiányzik, mondta nekem, hogy el fog menni, ezért válaszolok neki. Egyetértek, ami a, amit mondott Torbásznak nem fogok válaszolni. Nincs itt semmilyen csoda. Itt nincsen csoda, itt munka van. Kemény munka, sok-sok órányi munka, nagyon sok ember részéről. Ő idejön, elmondja magáét, és elmegy innen. Mindig ezt csinálta az összes egyeztető értekezleten, és aztán természetesen azt kéri, hogy hosszabbítsuk meg a módosítók benyújtásának határidejét a másoknál indokoltan, és, és nem probléma az, hogy meghosszabbítjuk, de azt tudjuk, hogy ez az anyag már így is túl sokáig elhúzódott, mások is jelezték, szeretettel mondom a képviselőknek, hogy ugyan annyi idejük állt rendelkezésre, mint nekem. Nekem már be kellett nyújtani a módosító indítványokat, nekik még nem. Ugyanannyi időnk volt. Ugyanakkor nekem nem okoz gondot, hogyha el, kés elhalasztjuk a módosítók benyújtásának határidejét, a bizottságnak sürgős elnök úr fogja eldönteni mindezt. Én a magam részéről nekem ez nem okoz gondot. Valaki fölvetette a környezetvédelmi célkitűzéseket, hogy én azokat töröltem, nem töröltem. Én egyszerűen befoglaltam mindazos, mindazokat a célkitűzéseket, amik szerepelnek a közös halászati politikában az 5%-ban nem fogunk tudni e, egyetérteni, amíg nincs valamilyen érvelése. A mellékleteket illetően egyetértek vele, meg kell próbálni ezt e, a legkevésbé traumatikus módon elérni, mert bizonyára ezzel időt fogunk nyerni, és hatékonyabban leszünk. Oda fogok figyelni a módosító indítványaira, mindig ő felvázolta az álláspontját, valamikor sírel, sikerült figyelembe venni, valamikor nem volt ez lehetséges, minden esetre vár, nagy várakozással nézek elébe a modosítóinak. Nelson szintén elment már, de van valami, ami nagyon érdekes, hogy ha a tagállamok nem tesznek javaslatot, akkor a bizottságnak kell ezt megtenni. Ez egy ellentmondás magával a közös halászati politikával. Tehát amikor nincs egy javaslat, ezt meg lehet tenni, de normális együttes döntéshozatali úton. Nem biztos, hogy a bizottság ezt megteszi. Az MV projektre utalt sokat, Figyelembe vettük az Envi véleményét, egy véleménye van a jelentésünkről, hogyha át akarják venni az envi módosítóit vagy filozófiáját, ezzel sincs problémám. Én ezt elfogadom. Ugyanez történik a Habitat irányelvvel kapcsolatban, és másokat is, amit említettek. Tomás X, itt van, neki válaszolok. A 13-as cikk, amelyikre utalt ő, ez az érzékeny habitatra, élettérre vonatkozott, meg kell nézni, hogy ott mi a helyzet. Én úgy gondolom, hogy az álláspont rendkívül szilárd, mégpedig, hogy a tagállamok a hatóságok bizonyíthatják azt, hogy nincs kihatással ezekre az életterekre, és ezért mentességet kérhetnek az általános tiltás alól, de ez egy összetett téma, a tanács ezt tudja, majd meglátjuk, hogy mi történik ezzel. Köszönöm szépen az a Klárának az álláspontját. Egyetértünk sok kérdésben, más dolgokat tisztázni kell. Isabel egyetértünk más dolgokban is, más témákban kevésbé, tudom, ugyanakkor ki örülök, hogy támogat minket, ami a, a szabadidős horgászatot illeti, mert ez egy érzékeny téma, nagyon sok vita lesz még erről, és örülök, hogy elfogadja az, hogy környezetvédelmi eh, kérdések mellett eh, társadalmi-gazdasági eh, tényezőket is figyelembe veszünk ebben. Ez a jelentés, amit közösen kidolgozunk, önmagában egy egyszerűsítést jelent. 33 különböző jogi anyagról van szó, amelyet egyben foglalunk össze. Már a Gában a KHP is összetett én azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos lépés, amit most teszünk. Biztos vagyok abban, hogy jó eredményt fogunk elérni, mint ahogy elnök úr is említette, hogy adni kell teret a kísérletezésnek, ezzel abszolút egyetértek, és valóban ezt akkor így ki kell egészíteni, amennyiben úgy látjuk. A bizottság Köszönöm szépen Lissa az, hogy jókat mondott erről a jelentésről. Igaz, hogy megtartjuk, fenntartjuk az elveket, az ellenőrzés, odra odafigyelünk. Ugyanakkor a célokat illetően talán vannak véleménykülönbségek, az, a, a célok, az 5 os a, a maximális fenntarthatótól hozzam, ezt majd meg kell látni, hogy hogyan dolgozzuk ki ezt a kérdést. Szerintem realistább ez a megközelítés. Aztán azt hiszem, hogy az álláspontok világosak. Ez a téma, ebben a témában is tudunk még vitatkozni, de ami a tárgyalási vonalat illeti, nem tértünk el ettől. Igen, vannak bizonyos alapvonalak, amiket követni kell, nem távolodtunk el ettől, úgy vélem. Amit nem szeretnénk, az az, hogy a regionalizáció az ugyanakkor megint egy nacionalizáció bátorkoljon, hogy mindenki azt csinálhasson, amit akarjon, Eh, hogyha nem világos ez a jelentésből, akkor meg fogom változtatni, mert eh, azt akarom, hogy egyértelmű legyen ez a megközelítés. Azt hiszem mindenre szóltam. Elnök úr, ami a határidőt illeti, már ahogy mondtam, ahogy önöknek kedvező. Köszönöm szépen mindenkinek. Köszönöm, Köszönöm szépen, Gabriel. Miután itt eh, szóba került a módosítások beterjesztésének határideje. Van, aki azt mondta, hogy gyorsabban kellene haladni, van, aki azt mondta, hogy túl hosszú, vagy túl kevés az idő. A probléma az eldöntendő, esetleg június 19-ére ki lehetne terjeszteni a módosítások beterjesztésének határidejét, de akkor csak júliusban lehet szavazni. De hogyha június 19-ig kitoljuk, akkor viszont csak szeptemberben fogunk szavazni erről. Ez így rendben van? A jelentéstevőhöz intézem ezt a kérdést, kedves Gabriel, ez problémát jelent, vagy nem? Ahogy te szeretnéd, ahogy te jónak látod. Én természetesen eh, megtervezem, de nekem nem probléma, hogy július vagy szeptember meghallgatnám a bizottságot, aztán majd a titkárság eldönti, hogy hogy alakulnak a határidők magam részéről. Én tudom, hogy a bizottság szerette volna, hogyha korábban fogadjuk el. Bizottság, Eliza, mit gondol ön erről? Igen, hát minél gyorsabb, annál jobb. Ez a mi véleményünk. Tudom, hogy ez egy bonyolult dosszié, tudom, hogy még sok mindenen el kell gondolkozni, de mi azt kérnénk, hogy ha lehet, akkor minél gyorsabban fogadják el. De persze tudom, hogy bonyolult. Július akkor. Igen, a jelentéstevő is szeretne, hogy minél előbb most tegyük meg. Azt hiszem, hogy június 12-i határidővel, módosítók benyújtásának határidőjével júliusban kerül majd a szavazás. Azt hiszem, hogy ez jó lenne még. Időnk van, tehát én, eh, én azt javaslom, hogy tartsuk meg tehát a június 12-i dátumot, Michael, majd megoldod. Te tudsz gyorsan dolgozni. Nem egy héten múlik majd az élet. Elnök úr, most a, elkezdünk gyorsítani a dolgokat. A módosítók benyújtásának 340 napán rendelkezésre, hogy benyújtsák. Én dolgoztam, sokkal korábban be kellett nyújtanom. Önök tudták, hogy mi az, amire, amin dolgozzunk. Nehogy elkezdjünk most eh, azt mondani, hogy nincs időnk, mert volt idő bőven. D'accord. Bon, bah écoutez, ce sera le 12. Rendben, akkor június 12-e a korábban meghatározott határidő, így döntöttem. Igen, el kell kerülni azt, hogy ez elhúzódjon, mindenképpen nyár előtt kellene szavazni erről, tehát 12-en, június 12-en 17 óra a módosítók 17 óra 30 a zöldeknek, hogyha ez segít önöknek. Köszönöm szépen. És most rátérünk. Egy pillanat. Bon, mes chers collègues. Kedves kollégák, akkor rátérünk a napirend 9-es pontjára. Az Európai Unió 2018 pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése. A március 22-én volt egy eh, eszmecsere, hogy mit kellene ezzel tenni hogy mit kell figyelembe venni a 2018-as költségvetés meghatározásánál. Kérem szépen. A költségvetési kérdések nem mindenkit hoznak lázba, ezt tudom, de itt van Muresán úr nálunk. Április 25-én a tárgyalási mandátumot megbeszélték, a második szakasz, az, hogy a kísérleti projekteknek a feldolgozása, amit elő fel fogja érték, értékelni fogja az Európai Unió. Siegfried Murezán van itt a Költségvetési Szakbizottságban, fel fogja vázolni nekünk a nagy prioritásokat, és milyen pillérekre fog támaszkodni a következő költségvetés. Köszönöm szépen! Köszönöm, hogy fogadtak. Azért akartam idejönni, hogy röviden vázoljam a legfontosabb politikai prioritásokat, amelyek a parlamentet kellene vezéreljék a jövő évi költségvetés kapcsán. És másodszorban pedig, és ez talán még fontosabb, azért jöttem el, hogy meghallgassam, hogy milyen fontos az önök számára, és a tanácssal, illetve a bizottsággal folytatandó a tárgyalások szempontjából mi az önök számára prioritás? Márciusban a parlament plenáris ülésén nagyon nagy többséggel elfogadtuk azt a jelentést, amely az unió jövő évi költségvetésének iránymutatásaira vonatkozik. Ez az a jelentés, amelyet úgy gond, amelyben megfogalmaztuk azt, hogy mit gondolunk politikai prioritásnak, és hol szeretnénk elkölteni a pénzt. Mik ezek a prioritások? Egyes, munkahelyek és növekedés, kettő, biztonság az állampolgárok számára. Mert úgy gondoljuk, hogy ezek azok a kérdések, amelyeket várja, nek a megoldását várják tőlünk a polgárok. Hogyan akarjuk ezt elérni? A növekedés és a munkahelyteremtés kapcsán azt szeretnénk látni, hogy azok a projektek megvalósuljanak, amelyek a gazdaságot versenyképességévé és erő, erősebbé teszik, innováció, infrastruktúrák, KKV-k, az ifjúsági kezdeményezés, mert még mindig nagyon magas az ifjúsági munkanélküliség, ez a Horizon 2020, a Connecting Europe Facility, a COSME, a Youth Employment Facility és más programok vonatkoznak erre, és aztán ami a céljainkat illeti, nagyon kevés forrásunk van, de szeretnénk erősíteni az unió ügynökségeink keresztül a biztonsági helyzetet Frontex, Europol, EASA és az EULIZÁN keresztül, valamint támogatjuk a közös honvédelem politikát, vagy védelmi politikát, amelyre az Európai Bizottság egy programot dolgozott ki. Ezek a prioritások számunkra, és ma reggel az Európai Bizottság eljött a parlamenthez, a büdzsé szakbizottságba, és beterjesztette a jövő évi költségvetés tervezetet. Most pedig már látjuk a konkrét számokat is, és ezzel kapcsolatban azt kell, hogy mondjam, hogy a legfontosabb politikai prioritások figyelembe vette a bizottság, a Horizon 2020, ami az innováció, kutatásfejlesztés 7%-kal többet kap, 8% pluszt kap a Connecting Europe Facility, tehát a nagy infrastruktúrális projektek, és aztán 9%-kal többet kap az Erasmus projekt, amely szintén jó javaslat, mert az Erasmus nem csak egy csere, diákcsere program, hanem jobb munkahelyeket is teremtünk az Erasmusnak köszönhetően, ugyanis a nemzetközi tapasztalat az mindenképpen olyan tapasztalat, amelyet a munkaadók nagyon nagyra értékelnek. Tehát ezért az Erasmus mindenképpen pozitív hatással van az elhelyezkedésre is a fiatalokkal kapcsolatban. A bizottság szeretné megerősíteni azoknak az ügynökségeknek a munkáját, amelyeket mi is támogattunk, és az EASO, az Europol, a Frontex és az EULISA, ezek konkrétan itt 40 millió eurót adnak, adnának a honvédelmi vagy védelmi kutatásfejlesztésre. Ez alatt mit is értünk pontosan? A kutatás a jövőben nem csak azt fogja jelenteni, hogy 28 külön forrásból nagyon hasonló célokat fogunk finanszírozni, hanem ahol a tagállamok a védelmi politikáikat összehangolják, ott az európai kutatás, vagy védelmi politikai kutatás ezt finanszírozhatja, és majd meglátjuk, hogy mi lesz a vége ennek a kutatási projektnek. Tehát úgy tűnik, hogy a bizottsági prioritásokat figyelembe vette a bizottság, de van, ahol még mélyebb munkára van szükség. Nézzük konkrétan a halászati területet. Számomra nagyon fontos volt az, hogy az iránymutatásokban márciusban már beleírtuk a halászati területet, és azt kértük a bizottságtól, hogy a kis halászat tehát a kisméretű halászatot támogassa, mert ezen keresztül helyi közösségeket erősítjük, munkahelyeket teremtünk, és ez nagy többséggel elfogadta a plenáris is. Én teljes mértékben egyetértek a PES szakbizottsággal abban is, hogy tavaly kimondták, hogy a modernizáció, az ellenőrzési politikák modernizációja csak megfelelő eszközök bevezetésével valósítható meg, már pedig ehhez forrásokra van szükség. Mit jelent ez? Növelni kell a, költségvet, a vonatkozó költségvetési sorokat, és természetesen ezért van az is, hogy a műveleti kiadások az európai tengeri, illetve halászati alap szempontjából nagyon fontosak, valamint az európai halászati ellenőrző ügynökség munkáját is ide véve. Ezért mi nem fogjuk elfogadni azt a büdzsészakbizottságtól sem, hogy csökkentsék a személyzetet ezekben az ügynökségekben, hiszen tudjuk, hogy rendkívül fontos munkát végeznek. Egy másik fontos pont számomra az, hogy megfelelő források álljanak rendelkezésre a halászati megállapodás megvalósítására, a marokkói egyezmény Zöldfoki szigetek, szantaó és Principe szigetek, illetve Madagaszkár tekintetében. Tehát erre megint csak forrásokra van szükség. Az Európai Bizottság ma reggel terjesztette be a költségvetés tervezetet, tehát most hallhattunk először erről, és ennek kapcsán azt tudom elmondani, hogy a halászat és a tengeri politikák 2,3%-os növekedést tapasztal hatunk ezen a területen. A 2017-es költségvetéshez képest. A fenntartható halászatpolitikai partnerséghez 2%-os plusz forrást kaptunk, de természetesen még részletesebben kell megvizsgálnunk mindezt, és ma ez csak egy első eszmecsere, a következő időszak, a következő, tehát ennek az évnek a során nagyon sokszor fogunk még találkozni, és természetesen nagy örömmel várom önöktől a véleményüket, főként azon kérdésekkel kapcsolatban, amelyek a halászatra vonatkoznak. Minél többet tudok konkrétan azokról a területekről, amelyeknek önök szakértői, annál jobb érvek lesznek majd az én kezemben is, hogy harcolni tudjak a költségvetés területén. És végül pedig nézzük a kísérleti terveket, ahogyan a munkadokumentumban is szó esik róla, a kísérleti terveket a bizottságnak egy előzetes beterjesztésre be kellett küldeni. Ez meg is történt, és most azt várjuk, hogy az Európai Bizottság értékelje azt. Amikor megkapjuk az értékelést, akkor egy csomagot fogunk létrehozni, amelyben az A és a B minősítést kapó projekteket fogjuk beépíteni. Nagyon sok kísérleti terv van, éppen ezért kell a jó értékelést kapott projektekből kialakítani a portfóliónkat. Azt hiszem, hogy 13 kísérleti terv van a PES szakbizottság területéről, ezek között vannak nagyon érdekesek is, mint mindig és ezért várjuk a bizottsági értékelést, és aztán önökkel egyetértésben meg fogjuk vizsgálni azt, hogy mit lehet tenni. Ennyit szerettem volna elmondani, és nagyon örülök annak, hogy ma itt lehetek, megbeszélhetjük mindezt, de természetesen a következő hetek, hónapok során még állandóan egyeztethetünk, hiszen a költségvetési eljárás novemberben jár csak le. Még egyszer köszönöm szépen. Merci euh, Siegfried. Euh, et puis euh, bravo, félicitations pour ta connaissance. Gratulálunk. Nagyon jól ismered a mi területünket, és azért úgy látom, hogy vannak jó hírek is. Itt jelentéstevőként beszélek most. Először is általános értelemben mondom ezt, és a közös halászati politika általában nem problémás. Ez más költségvetési tételekhez képest sokkal kisebb, de azért mégis fontos területek tartoznak ide. Ilyenek például a nemzetközi megállapodások, természetesen nagyon oda fogunk figyelni, mert a bizottság egy kicsit mindig felül, alulértékeli a tartalékokat, ami Marokkót illeti, meg kell várnunk azt, hogy 2018-ban legkésőbb ezt meghosszabbítják-e vagy sem, de ez nagyon fontos megállapodás számunkra. Ami pedig az Európai Halászati Alapot illeti, számunkra ez a legfontosabb forrás a halászati politika finanszírozása szempontjából, és úgy tűnik, hogy elég forrás rendelkezésre. Én azt gondolom, hogy a bizottság részéről azért nehéz helyzet mutatkozik, mert valójában a tagállamok nem igazán hajlandóak együttműködni a bizottsággal, és ezért nem túl nagy a halászati büdzsé. A bizottság tehát azt szeretné, hogyha ezeket átcsoportosítanánk más költségvetési sorokra. Ez nem tudom, hogy mit jelent, ezt még fogjuk dönteni, és mélyebben megvizsgáljuk. Ami pedig az ellenőrzési bizottságot, ügynökséget illeti, valóban nagyon jó munkát végez ez az ügynökség, hiszen új határvédelmi feladatokat is ellátnak, és ehhez megfelelő személyzeti és pénzügyi háttérre van szükség. Én biztos vagyok benne, hogy ezt az ügynökség meg fog tudni birkózni ezekkel a feladatokkal, Ennyit szerettem volna röviden elmondani, és rögtön meg is adom a szót uh, Clara Aguilerának. Uh, Clara, tiéd a szó. Köszönöm szépen. Köszönöm Murasán úrnak, hogy uh, eljött, és hogy bemutatta a költségvetés jelenlegi helyzetét. Én szeretnék néhány aspektusra oda figyelni most. Először is ugye szó esett arról, hogy a kis méretű, tehát ilyen kézműves halászat területéne több pénzt szeretnénk látni. Ezt általában egyébként mi is védjük, de a helyzet azért bonyolódik, mert a definíciók nem világosak, és a tagállamok nem igazán hajtják ezt végre tehát a kis halászflották nem igazán élveznek támogatást a tagállamok részéről, tehát megint más az, amit mi itt elmondunk a parlamentben, és megint más az, ami majd tagállami szinten történik, hiszen tagállami szinten általában nem jelent prioritást ez a kérdés. Ami a harmadik országokkal való a megállapodást illeti, ezek valóban nagyon fontosak, és ezért nagyon örülök annak, hogy erről említés tett ön is. Ezek a megállapodások rendkívül fontosak az ipari flottánk számára, hiszen Spanyolországban például ez egy nagyon nagy flottát jelent, és úgy gondoljuk, hogy ha azt szeretnénk, hogy ezek a flották még működjenek, lehet, hogy ezt nem szeretnénk, de hogyha szeretnénk, akkor megfelelő munkával kell ellátnunk őket. És végül is van egy másik dolog, ami még aggaszt engem egy kicsit, ez egy általános költségvetési kérdés lesz. Arra gondolok, hogy az omnibuszon belül átcsoportosításokat lehessen tenni, és a tagállamok dönthessenek arról, hogy a strukturális alapokból más alapokba átcsoportosíthatnak összegeket. Az Európai Tengeri és Halászati Alap egy kicsi alap. Katasztrofális lenne, hogyha egyes országok azt mondanák, hogy na jó, hát ezt akkor most átcsoportosítjuk mondjuk a Connecting Europe-ra. Nem gondolom, hogy ez így lenne, de azért szerintem ez valós veszély. A strukturális alapok, és ezen belül az Európai Halászati Alap tekintetében nem szabad, hogy megengedjük azt, hogy a tagállamok ilyen döntéseket hozzanak, ilyen átcsoportosításokat eszközöljenek sem az EFSI, sem más alapok tekintetében. Végeredményben azt szeretnénk elkerülni, hogy a tagállamok ebbe beleszólhassanak. Ez valóban így van-e vagy sem, ez lenne a kérdésem és ezért fontos az omnibus tekintetében ez az aggályom, a strukturális alapok átcsoportosításának lehetősége. Ami pedig a halászati ügynökséget illeti, én is csatlakozom az elnök úrhoz, nem csak, hogy meg kell őrizni ezt az ügynökséget, hanem tovább kell erősíteni, mert nagyon jó munkát végez ez az ügynökség, és az új lehetőségeknek köszönhetően, az új feladatoknak köszönhetően bizony még növelni is kellene ennek az ügynökségnek a költségvetését. Ugye most új feladatokat is kapott, tehát további forrásokra lesz szükség ennek az ügynökségnek. Köszönöm, Klára. Most újra megadom a szót Siegfriednek. Köszönöm mind a kettőtöknek a hozzászólásokat figyelembe fogom venni, ami elhangzott, amikor majd a saját jelentésemet készítem. Fontos, hogy a következő tárgyalások során a halászati szakbizottság eh, fontos szempontjait figyelembe vegyük, és továbbiakban is eh, keresetek meg. Kedves kollégák, eh, elfogadtuk a 2014 és 2021 közötti időszakra vonatkozó 7 éves tervet. És hát 2013-ban történt ez, de sok mindent nem látunk előre azóta, mi történt a migráció, a terrorizmus területén, a biztonság kérdéskörében. A parlament álláspontja mindig az volt, hogy ha új prioritások eh, bukkannak fel, akkor azok mellé új forrásokat kell rendelni. Bizonyos mértékig nyújthatjuk eh, rugalmasan a költségvetést, és a parlament az elmúlt években ebben fontos szerepet játszott, az Afrika, Törökország alap, a menekültekkel kapcsolatos alap tekintetében, de hát ennek ez nem végtelen lehetőség. De vonatkozik ez a mezőgazdaságra, kohéziós politikára. Nem szabad, hogy az új prioritások az erre szánt pénzeket csökkentsék. A bizottság azt javasolja, hogy a csak a fizetési, de nem a kötelezettségvállalásokat növeljék, ez 2,4 százalékkal nő a nőnek a kötelezettségvállalások, viszont 24-jel a fizetési előirányzatok. Ugyanis tavaly elég lassan történtek a kifizetések, most például Romániában, az én hazámban így volt ez, de most a az igazgatási irányító hatóságok akkreditációja szinte lezárult, felgyorsulnak a programok, és most már az országok fel tudják szívni ezeket a pénzeket. 2018-ban már az MFF 5. évében járunk, úgyhogy tényleg ideje E, abszorbálni ezeket a pénzeket. Ha jó hír az, hogy a bizottság megértette, hogy e, növelni kell a kifizetési előirányzatokat, tehát a kohéziós politikánál 25%-os lesz a növekedés, ez azt jelenti, hogyha elküldik a számlákat nekünk, e, akkor gyorsan tudjuk kifizetni ezeket a számlákat a tagállamoknak, ugyanis nem szabad, hogy olyan képzet keltődjön, hogy az Unió nem fizeti ki a számláit gyorsabb, felgyorsulnak a kifizetések, ezt eh, a következtetést tudjuk levonni a ma beterjesztett költségvetés tervezetből, és ez jó hír. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem, a következő hónapokban is maradjunk kapcsolatban, és hogy a következő tárgyások során ennek a szakbizottságnak a szempontjait szem előtt tartsuk. Köszönjük szépen Murasán úrnak, hogy eljött és beszélt nekünk egy kicsit erről a büdzséről, mert ez persze az egyik legnehezebb feladat itt a parlamenten belül, és köszönöm szépen, hogy eljött és elmagyarázta a helyzetet. De valójában nagyon odafigyelünk. Mindezekre a kérdésekre szeretnénk megőrizni a költségvetési tételeket a mi szakbizottságunk politikai területein. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Azt kértük a tolmácsoktól, hogy még kb. 10 percet maradjanak itt. Rendben? Hogy a delegált jogi aktusokról még a bizottsággal még cseréljünk. Négy ilyen területről van szó. Júni, július 24-éig fogalmazhatjuk meg ellenvetéseinket. Elizának adom meg a szót, aki, akit nem engedünk még mindig el, Beszéljünk csak ezekről a jogi, delegált jogi aktusokról. Thank you, Chair. I feel like I should... Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon kellemes volt ez a mai délután, és tényleg csak nagyon gyorsan néhány delegált jogi aktusról. Kettő van, a halászati és a tengerészeti megvédő intézkedések kapcsán az északi, illetve a balti tengerekre vonatkoznak ezek a védelmi intézkedések, ezeket itt már megvitattuk, a PES szakbizottságban ide nem kívánok részletekre kitérni. Talán inkább a másik eh, két delegált aktus, jogi aktusra koncentrálnék, ez a külső flották kérdése és különleges eh, derogációk, eh, kivételek az ilyen flották számára a kirakodási kötelezettség alól is kivételeket kaphatnak az ilyen flották. A közös ajánlások 11. cikkeje alapján. Tudom, hogy vannak tartalmi érdemi aggályok is, és az eljárással kapcsolatos fenntartások is. Talán néhány észrevételt először az eljáráshoz. Tudom, hogy miután lavinaszerűen öző, ömlöttek a delegált jogi aktusok eh, a négy évvel ezelőtt a eh, KHP elfogadásakor, a tanácsnak és a parlamentnek is eh, most el kell dönteni, hogy mit tegyen ezekkel a delegált jogi aktusokkal. Időnként olyan érzésünk támadt, és ezt én nagyon jól értem, hogy egy kicsit siettük a dolgot ezekkel a delegált jogi aktusokkal. De volt ennek a sietségnek indoka, ugyanis a kirakodási kötelezettségeket végre akartuk hajtatni, biztosítani akartuk, hogy be tudjuk tartani a KHP-ban kitűzött határidőket. A 11. cikk ajánlásait tekintve, pedig a bizottságnak nagyon kevés ideje volt attól kezdve, hogy megkapta a közös ajánlásokat arra, hogy elemezze ezeket, és valóban érdemi egyeztetést tudjon folytatni a két társjogalkotóval. A KHP rendelet alapján járunk el de korrigálni kell a korábbiakat. Nehéz munka ez a bizottság számára, különösen a 11. cikk ajánlásai megkövetelik a technikai tudást, a szakértelmet. El kell tudni dönteni, hogy a halászati megőrzés intézkedések megütik-e az általunk elvárt színvonalat. Nagyon sok munkára lesz szükség mi részünkről, hogy meg tudjuk ítélni, hogy ezek elég ambiciózus ajánlások-e. Értem tehát, hogy ez aggályos a parlament számára, de azért is itt vagyok, hogy biztosítsam önöket, hogy nagyon keményen dolgoztunk a tagállamokkal, nagyon sok eszmecserét folytattunk le, Elküldtük az ajánlásokat az sttf nek kikérve a szakvéleményüket, és meg fogjuk fontolni, amit az STTF ajánl nekünk. A közös ajánlásokat elemezzük, talán ezek, ezek kielégítőek, talán nem annyira ambiciózusak, mint szerettük volna, de azért átmentek a tesztem. A kérésünk tehát az, hogy a 11. cikk szerinti ajánlások, ezek első generációs ajánlások lehetővé teszik a tagállamok az érintettek számára, hogy tovább fejleszék ezeket az ajánlásokat, együttműködjenek környezetvédőkkel, más érintett csoporttal, vállalatokkal, hogy sikerüljön közösen megtalálni meg a közös, az egyensúlyt környezetvédelem, környezetvédelmi jogszabályok és a halászati, megőrzési intézkedések között, hiszen ez utóbbiakra is szükség van, hogy ahol ez kell, folytatódhasson a halászat. Megkönnyítettük a további tájékoztatást, a Dán hatóságok rész részéről több háttérinformációt kértünk, és ez talán elég lesz ahhoz, hogy meggyőzzük Önöket, oldjuk a félelmeiket az ajánlások tartalmával kapcsolatban. Örömmel válaszolok bármilyen kérdésre. Szeretném volna kicsit szélesebb kontextusba helyezni a delegált jogi aktusok kérdéskörét. Köszönöm. Merci, Eliza. Köszönöm, Eliza. Vannak-e kérdések? Úrike? Köszönöm. Nem akarok túl sok, túl hosszasan szólni, majd két oldalú megbeszélést is folytatunk. Valamennyinknek még tanulni kell, hogy hogyan tudjunk közösen megoldásokra jutni, mert voltak itt azért nehéz pillanatok vagy nézetkülönbségek. Az április 18-i delegált jogi aktus javaslatról szeretnék mondani valamit. Nagyon sajnálatos, hogy az EU csak nézi, hogy sor kell, hogy kerüljön a visszadobásokra, és nem tudunk, nem mondhatjuk azt, hogy ez nem megy, ezt nem lehet csinálni nemzetközi kötelezettségek vannak a regionális halászati tanácson belül. Ja, egyébként érdekelne az, hogy hosszú távon nem lehetne valamilyen más megoldást találni. Mert eh, hogy meg kell engednünk továbbra is a visszadobásokat, hát ez egy elég eh, nehéz dolog. Lehet, hogy az EU vagy a bizottság eh, egyszerűen a tagállamokkal együtt gondolkozhatna azon, hogy hogyan lehetne változtatni ezzel a közös halászati politikában. Hát egyrészt ugye itt próbálunk mindent megtenni a visszadobások ellen, és másrészt meg néznünk előbetett kézzel, hogy ez mégis megtörténik. Nem tudom, hogy jó-e ilyenkor delegált jogi aktusokat alkalmazni. Köszönöm, kedves kollégák! Most hát szerintem egyetértünk. Eliza, Szerintem ez így rendben van. Köszönjük szépen, kedves kollégák! És ezzel Rodust asszony. A bizottságtól szeretném azt még megtudni, hogy mennyi, tehát tehetünk-e valamit a visszadobások ellen? Reménykedhetünk abban, hogy ez a mostani helyzet egyszer majd véget ér? Ne haragudj, Úrike. Eliza, három szóban. Uh, I, I guess the simple answer to your question... Az egyszerű válasz a kérdésére az, hogy nem. Ugyanis alapvetően megvan, itt van a NAFO megállapodás a visszadobásokról, azután a külső flottákra vonatkozó kirakodási kötelezettségeknek is eleget tenni, tehát biztosítani kell, hogy ne érje diszkrimináció a mi flottáinkat az EU-n kívüli vizeken, és tudom, hogy egy kicsit ez szembe megy a kirakodási kötelezettségekkel, de jelenleg csak így tudjuk kezelni a helyzetet. Köszönöm, köszönöm, hogy ilyen világos uh, magyarázatot kaptunk. Akkor kedves kollégák, a koordinátorok ajánlásai alapján majd ezeket ki fogjuk osztani, el fogjuk küldeni e-mailben, de én azt gondolom, hogy semmi ilyen nem volt ma még egyszer köszönöm szépen, úgy látom, hogy mindenki teljesen kifáradt, a tolmácsok is, köszönjük szépen. A következő ülésünk Brüsszelben lesz június 21-én. Most pedig mindenki menjen haza, zenéjen, illetve a június 21-e lesz a születésnapom is, úgyhogy majd akkor találkozunk. Viszontlátásra! Köszönjük szépen a tolmácsoknak!